Where is the hammer? No hammer. Colleagues, ladies and gentlemen, shall we get started? Kedves kollégák, hölgyeim és uraim, megkezdjük az ülést. Felhívom a figyelmüket. Kérem, hallgassanak el. Köszönöm. Ennek az ülésnek két része van. Az első része az alakulülés, amelyben megválasztjuk a szakbizottság elnökségét. Az új szabályok értelmében átmenetileg én elnökölök ezen az ülésen. És az ülés nyilvános. Az ülés feladata az, hogy megválasztjuk az elnököt, valamint négy alelnököt. Először az elnököt választjuk meg, majd az alelnököket, külön-külön egyesével rangsor szerint először az elsőt, majd a másodikat, végül a negyedik alelnököt. Hadd mondjam el a szabályokat. Nyolc fős szavazattöbbségre van szükségünk, ami megvan nevezésekre van szükségünk, az egyes beosztásokra a frakciók részéről, vagy a szakbizottság teljes tagságának 5%-a részéről, amely mi esetünkben két képviselőt jelent. A jelöltektől beleegyezést kértünk, elfogadják-e a nevezést. és be kell nyújtaniuk pénzügyi érdekeltségeiről szóló nyilatkozatukat. Kezdjük meg tehát az elnök megválasztásával. A szocialistáktól Lange úr. Nos, amennyiben az elnök választását végezzük már, akkor a szocialista frakció nevében azt javaslom, hogy Vitál Moreira urat az elkövetkező két és fél évre is válasszuk meg az elnöki székbe. Kiválóan végezte az előző mandátuma során az elnöki feladatait, megfelelő volt a munkája. Minnyájunk érdeke az, hogy újra ő legyen az elnökünk. Köszönöm, vannak-e más jelöltek az elnöki székbe? No, no. Nincs több? Ezt örömmel elfogadom. A szabályok előírják, hogy ha csak egy jelölt van, azt titkos szavazással meg lehet választani, hogyha a küldöttek, egy hatada kéri ezt. Kére valaki titkos szavazást? Úgy tűnik, hogy nem. Az egyetlen jelöltet így e, felkiáltással megválasztottnak tekintjük. Köszönöm szépen. I... Nem fogok most önmagamnak gratulálni. Mivel már itt ülök az elnöki székben, nem fogok magammal helyet cserélni. Válasszuk most meg a négy alelnököt. E, egyesével. Kezdjük tehát az első alelnök megválasztásával kérem a nevezéseket. Daniel Kaspari, a néppárt részéről. Köszönöm, elnök úr. Tisztelt kollégáim, a néppárt nevében azt javaslom, hogy Szeliszki kollégánk lássa el az első alelnöki feladatokat, valamint Miszkárdini asszony. Vannak-e más jelöltek még? Úgy tűnik, hogy nem. van -e, kaptam egy írásos nyilatkozatot a jelölttől, amelyben elfogadja a jelölést. Uh, Daniel Kaspari, I'm asking you... Daniel Kaspari, azt kérem öntől, hogy az első elnöki szé- alelnöki székbe jelöli a jelöltet? Erre szavazunk most. Igen, elnök úr. Elnézést kérek. Tévedtem. Azt javaslom, az első alelnök Miszkárdéni asszony legyen, a harmadik alelnök pedig Szeszkiú. Muszkarini kollégát tehát az első alelnöki székbe javasolják. Van-e más javaslat? Úgy tűnik, hogy nem. Jana asszony? Köszönöm. Köszönöm szépen, elnök úr, elfogadom. You completed your declar- Benyújtotta pénzügyi érdekeltségéről szóló nyilatkozatát? De. Igen, köszönöm. Ebben az esetben megint csak egy jelöltünk van. Az első alelnöki székbe kíván-e valaki titkos szavazást? Ha nem, akkor a szabályok értelmében Muscardini asszonyt közfelkiáltással megszavaztuk, megválasztottuk. Most pedig a második alelnököt választjuk meg. Zah Zahradil úr. Köszönöm, elnök úr. Megtisztelt engem a konzervatív csoport, hogy újra Robert sturdy javasolhassam a második alelnöki posztra. Köszönöm, hogy az elnök, vannak a más jelöltek. Láthatóan nincsenek. Robert Sturdy elfogadja a javaslatot? Nevezetést? Benyújtatta a pénzügyi nyilatkozatát? Megint csak egy jelöltünk van. Erre a beosztásra kívánna valaki titkos szavazást? Úgy tűnik, hogy nem. Robert Stördit eh, közfelkiáltással megválasztottuk. Gratulálunk. Most pedig a harmadik alelnököt választjuk meg. Ki jelölnek harmadik alelnöki posztra? Daniel Kasparit? Igen, köszönöm, elnök úr. Amint már az imént említettem, azt javaslom, hogy Zeleszki kollégánk legyen a harmadik alelnök. Vannak-e további jelöltek? Úgy látom, hogy nincsenek. Írásos nyilatkozatot kaptam Zaleszki kollégától, aki elfogadta a jelölést, valamint azt a nyilatkozatot, hogy benyújtotta a pénzügyi nyilatkozatát. Megint csak egy jelöltünk van erre a posztra. Kíván-e valaki titkos szavazást? Látom, hogy nem. Pavel Zalewski tímodon közfelkiáltással megszavaztuk. Végül a negyedik alelnököt választjuk meg. Nevezéseket kérek. Helmut Scholz. Elnök úr, Tapasztalatunk a szakbizottságban azt mutatja, hogy Janik Zsadó legyen a negyedik alelnökünk, és ajánlom melegen, hogy ő legyen. Janik Zsadó az első. Others? Janik Zsadó az első fordulóban is alelnökünk volt, vannak-e más jelöltek? Jelenleg nincsenek. Elfogadja a jelöl jelölés, Zsadó úr? Ó, mekkora meglepetés! most fedezem föl a kinevezést, és örömmel elfogadom. Ön is kitöltötte a vagyonnyilatkozatát? Kérdezi az elnök úr. Akkor megint csak egy jelöltünk van a negyedik alelnöki pozícióra. Kívánna valaki titkos szavazást? Ha nem, akkor Jannik Zsadót közfelkiáltással megválasztottuk negyedik alelnöknek. And this closes, uh... Ezzel le is zárjuk a tisztújító ülésünket. Kedves alelnökök, köszönöm, hogy elvállalták a beosztást. Uh, uh, Elnök úr, van egy új póttagunk ebben a szakbizottságban, hadd mutassam be a konzervatívok részéről Emmát, Emma McClarkint. Ha jól hallottam, akkor vannak más új tagok is a szakbizottságban. Kérem mutatkozzanak be, kérem álljanak fel. Korei asszony, ha jól, ér, jól, jól, jól olvasom el a névtábláját. Sí, buenos días. Igen, jó napot kívánok! Köszönöm szépen! Elnök úr, a spanyol delegációból érkezem, Szera Gorénak hívnak, új tagja vagyok itt a szakbizottságnak, és remélem, hogy valamit hozzá tudok tenni ennek a szakbizottságnak a munkájához is. Köszönöm. Bienvenida para esta comisión. Üdvözlöm itt a bizottságban, nem lesz könnyű itt a munka. So, let's move on. Lépjünk akkor tovább. Fogadjuk el a napirendet. Van néhány apróbb változtatásunk, például a, a 32-es napirendi pont az európai szabványosításról. Ez lesz az első szavazási téma holnap, amikor szavazásra kerül a sor és ez eh, a 21-es helyet kapja. A 33-as téma az Orosz Föderációból származó egyes termékekről szóló jelentés. A 18-as helyet kapja, és ezért ma délután foglalkozunk vele, nem holnap. Míg a jelenlegi 18-as eh, téma, amelyet én magam adok elő, a 33-as sorszámot kapja, és holnap kerül sorra. Trialógusokról nem kaptunk híreket, ezért ezt a napirendi pontot ma nem tárgyaljuk meg. Tegnap workshopot tartottunk a KKV-kről és a kereskedelemről amely szerintem nagyon sikeres volt, és nagyon sok szakbizottsági tag részt vett rajta, és a vitában is, különösen előadunk Julius Winkler, aki ennek a témának az előadója. Köszönöm mindenkinek, és köszönöm a Policy Departmentnek, amely kiválóan megszervezte ezt a workshop, workshopot. Hetes napi rendi pont. az előző ülés jegyzőkönyvét elfogadottnak tekintjük akkor, hogyha a mai ülés végéig bármiféle megjegyzést nem nyújtanak be. Ez a december 8-ai és 20-ai ülésekre vonatkozik. Elnöki közlemények következnek. Ezt az ülést az interneten közvetítik. E, e, leszámítva a koordinátori ülést, amely zárt ülés, tolmácsolás e, hallható az érdekelteket forduljanak a titkárságtól. Van egy javaslatom a munkacsoport munkáját illetően. Ennek a szakcsoportnak a munkaterhe egyre nagyobb, és mi nagyon kevesen vagyunk. Szeretnék valamit elismételni, amit már megtettem. Azt kérem a szakbizottságtól, hogy adják, adjanak át feladatokat a koordinátoroknak. Azt javaslom, hogy ez a szakbizottság a koordinátorok közé delegáljon a 192-es e, eljárási pont szerint, eljárási rend szerint az érdemi döntésekhez, jelentések elfogadásához, ez leveszi a terhet a teljes bizottság válláról. Ez az ex-ante delegáció döntéseket hoz majd a, ko a koordinátori üléseken, ahol minden frakció jelen van, és ezeket befoglalja az eljárási döntések közé, ideértve az előadók, meghallgatások, delegációk elő, kijelöléseit és a workshopok felelőseinek kijelölését. nagyon fontos ez a szakbizottságunk munkája szempontjából, hogyha nincs kifogás eh, a javaslat, pontosabban a jegyzőkönyv elfogadása előtt, akkor ezt a javaslatot elfogadottnak tekintem. Hogyha valaki tiltakozik, akkor a javaslatot a következő ülésen megszavazzuk. A bejelentést tehát megtettem. Mostantól kezdve van egy új része is a napirendünknek, a csoportok tevékenységének nyomó, nyomon követése így szól. Úgy döntöttünk, hogy több állandó megfigyelősi csoportot állítunk fel, hogy az unió kereskedelmi partnereik munkáját figyeljék, egy állandó jelentéstevővel és egy árnyék előadóval eh, soraik között. Hadd tájékoztassam Önöket az Egyesült Államok megfigyelési csoportjának munkájáról, ahol én vagyok az álladó, eh, előadó. Alakuló ülésünkön elfogadtuk az menetrendet és a tárgyalók listáját, első formális ülésünkre a kereskedelmi főigazgatóság igazgatójával, De Martin úrral sor került, és informális ülést tartottunk Michael Pankéval, a WTO amerikai nagykövetével, a képen Brüsszelben járt, és megkért engem, hogy találkozzunk, és én az amerikai monitoring csoport más tagját is, meghív, más tagját is meghívtam, hogy találkozzanak vele. Az első formális ülés nagyon fontos volt a nagykövettel. Tájékoztatott minket a, az Egyesült Államok EU csúcs legutóbbi fejleményeiről, illetve a washingtoni tech ülésről, valamint a transatlanti kereskedelmi beruházási kapcsolatok várható eredményeiről. Nagyon örömmel erősített meg valamit, amit már tudtunk az amerikai részről, azt, hogy minden napi rendben van, mindent megtárgyalhatunk, aminek gazdasági haszna van, és ami kellő politikai támogatást élvez, ez ide, és ez az Egyesült Államokkal megkötött szabadkereskedelmi egyezményt is illeti. Beszéljünk most Kanadáról. A monitoring csoport alakuló ülését is megtartottuk. Halljuk az előadót. Uh, Köszönöm szépen, elnök úr. A Kanada és az EU közötti kapcsolatokkal foglalkozó delegáció tegnap ülésezett, ennek a monitoring csoportnak én vagyok az elnök, de nagyon örültem, mert nagyon sokan eljöttek, gyakorlatilag mindenki, kivéve egy szocialista képviselő, akit az asszisztense képviselt, és átadta az ön üzenetét, amit nagyra értékelünk. Nagyon konstruktív vita zajlott, élénk vita, meg, meg elfogadtuk az egész éves programunkat, és Cseli urat, az EU fő tárgyalóját fogjuk meghívni a legközelebbi ülésünkre. Azt hiszem, hogy több fontos ülésünk is lesz. A tárgyalások értékelésére kerül majd sor március 19-én. Ez egy hétfői nap. Reméljük, hogy ugyanazon a héten még még mind a két főtárgyalóval le tudunk ülni, tájékoztatjuk őket, és megfelelő értékelésre kerül majd sor. Olyan döntést is hoztunk, hogy a tárgyalások előtt különböző frakcióktól témákat, kérdéseket gyűjtünk majd össze. Ugye először csak egy ötletbörzére került sor, de nyilván ezt majd elmélyítjük, de működőképes és fölállt a monitoring csoport. Elnök, köszönöm szépen! közép Amerika, a Közép-Amerikával foglalkozó csoport is fölállt hol, tegnap. Igen, köszönöm szépen. Elnök úr, először is gratulálok önnek elnöki kinévéshez. A Közép-Amerikával foglalkozó csoportban összeálltunk, meg, megalakult a munkacsoport, kijelöltük a kijelöltük a jelentéstevőt és az ennyi jelentéstevőket, például a Safeguard close kapcsolatban, illetve arról is szó volt, hogy az 51-es cikket alkalmazzunk-e vagy nem. Ha igen, akkor a külügyi bizottsággal egyetemben leszünk társjelentéstevői ennek a kérdésnek, vagy illetékesei ennek a kérdésnek, hogyha nem, akkor véleményt fogunk megfogalmazni, létrehozni, így aztán ezzel kapcsolatban még, dönt, még tudnunk kell, hogy mik a fejlemények. Elkezdtük a munkát, és úgy döntöttünk, hogy a közép-amerikai országok nagyköveteivel, akikre vonatkozik az egyezmény, mindenképpen eszmecserét kell tartunk, illetve arról is beszéltünk, hogy Hondurasba fog látogatni a delegáció. Egyébként korábban én magam is részt vettem már a delegáció munkájában, és számos utazáson vettem én magam is részt. A szokások értelmében egy hearingről is megegyezés született, és ezzel kapcsolatban még nincsenek pontos fejlemények. Köszönöm, Pavlo, mondja az elnök. Az 51-es cikk kérdése, ez azt jelenti, hogy ebben a kérdésben közösen járnának el a szakbizottságok. Bizonyára emlékeznek a bizottsági elnökök értekezletének levelére, az, az AFET előző elnökétől, Albertiniről válaszolt először, de hát az új elnök a külügyi bizottságnak Brock úr, úgyhogy neki kell elküldeni a következő levelet, egyébként gratulálok neki a kinevezéséért, kinevezéséhez, és Remélem, hogy egy megfelelő döntés születik, számunkra megfelelő. Tehát, hogy ebben a kérdésben együttes bizottsági eljárás lett, tehát bizottságok közösen fognak eljárni, megfelelő politikai pillér kell ehhez. Úgyhogy reméljük, hogy számukra kedvező lesz a döntés. Egyébként azt hiszem, hogy a koordinátoroknak eljutottuk a levelet. Igen, tegnap megkapták. Kérem, hogy ezt olvassák el, értelmes benne van az összes érv. Hogyha ez megtörténik, akkor a hasonló egyezmények a többi hasonló egyezményhez nem férnénk hozzá, tehát nem tartozna a kompetencia körünkbe, ez pedig megengedhetetlen. Kínával foglalkozó csoport. Helmut Scholznak adom át a szót, tegnap volt az alakuló ülés. Thank you, Mr. Chairman. Yes, yes. Köszönöm, elnök úr. Igen, tegnap volt az alakuló ülésünk. A Kína Monitorunk csoport alakulő ülése elkezdtük a munkát, és az alakuláson kívül az árnyék jelentős tevőkkel és a munkatársakkal találkoztunk a bizottság képviselőivel, és elbeszélgettünk a elkövetkezendőben meghozandó beruházási szerződésről. Eléggé különleges lesz ez a beruházási szerződés Kínában. Egyszeri dolog ez. Beszélünk majd a közbeszerzési kérdésekről, illetve a szellemi tulajdon kérdéséről. Tehát klasszikus. A klasszikus beruházási szerződéseken túl is a közös kereskedelmi tér kérdéseit feszegetjük. Február 11-én Pekingben lesz a következő EU-Kína csúcs, ezután lesz a következő ülésünk, és aztán fogjuk majd a csúcs eredményétől függően kialakítani a munkánkat, és természetesen várjuk a kínai fél politikai elkötelezettségét, mennyire kívánják megerősíteni az Európai Unióval a kereskedelmi és más együttműködést a jövőben. A monitoring csoport részére, de talán ez másokat is érdekel, nagyon fontos, hogy konstruktív legyen a kapcsolatunk a bilaterális delegációkkal, tehát nyilván az EU-Kína delegációra gondolok a mi esetünkben, nagyon fontos, hogy a politikai helyzetet is pontosan ismerjük Kínában, tehát a két csoportnak együtt kell működni. Elnök, köszönöm szépen. Megköszönöm ezt a tájékoztatást. Br- Brüsszelben a kínai kereskedelmi kü- küldöttségen jártam nemrég, és hadd mondjam el, hogy nagyon jónak tartom ezt a, az új napirendi pontot, a csoportok tevékenységének nyomon követését. Pozitív benyomásom tehát. És mindenkit arra kérek, hogy nagyon aktívan vegyen részt ezekben a monitoring csoportokban. Jó lenne, hogyha elkötelezett emberek járnának ezekbe a csoportokba, amelyeknek koncentrált feladata van, és akik megfelelő kapcsolatot folytatnak partnereinkkel. A bizottság, illetve az, az e EU-USA monitoring csoport nagyon-nagyon örültek annak, hogy eh, létrehoztuk ezeket a csoportokat. Nem albizottságokról van szó, hiszen a bizottság megtartja összes feladatkörét, kompetenciáját, de fontosnak tartom azt, hogy egy elkötelezett hogy elkötelezett csoportokat hozzunk létre, amelyek eh, eszmecseréket tartanak, és bármikor föl lehet kérni a jelentéstevőt és árnyék jelentéstevőket további munkára. Köszönöm, Daniel Kaspar. Ähm, Köszönöm szépen, elnök úr. Valóban nagyszerű, hogy végre ezen felügyelő csoportok, monitoring csoportokról elkezdtünk eszmét cserélni, jó lenne, hogyha nem különállóan dolgoznának elszigetelten az intától ezek a, a csoportok, és jó lenne, hogyha a titkárság mindenkit ö, ö, meghívna, amikor egy ilyen munkacsoport ülésre sor kerül. Jó lenne, ha minden taktársunk tudná, hogy milyen időpontokban találkoznak és milyen napi rendet tárgyalnak meg ezek a munkacsoportok, hogy az érdekelt kollégák részt vehessenek ezen formációkban. Menendez úr, erről van szó? Gracias, presidente. Köszönöm szépen, elnök úr. Nagyon röviden fog felszólalni. A kínai monitoring csoporthoz szeretnék kapcsolódni. az INTA szakbizottságot rövidesen itt hagyom, de a kínai delegációnak továbbra is tagja vagyok, és nagyon örülök annak az elképzelésnek, hogy közösen dolgozzanak, vagy szoros kapcsolat legyen a delegáció és a monitoring csoport között. Egyébként mindig is nagyon érdekeltek a Kínával folytatott politikai kapcsolataink, de azt gondolom, hogy ehhez mindenképpen csatolni kell a kereskedelmi kapcsolatokat is. Hiszen... Hablamos de China, me parece muy oportuno el trabajo intensivo, e intenso al, al que el compañero Scholz ha hecho referencia. Muchas gracias. Any other remark? Regarding the remark by Daniel Caspary, I propose that we consider it at the coordinators' meeting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 No, uh, uh, it was just a free place here, so I thought I sit here. Yeah, But I'm, I'm still a socialist. But let... De azért még szocialista vagyok. Regarding socialist, let me tell... Jó, mi a szocialistákat illeti, nagyon sajnáljuk azt, hogy Emilio Menes elhagy minket, de sok sikert kívánunk neki a jövőbe. Um, it's not my, my place to do so, but I... Köszönöm szépen. Said about Emilio. Köszönöm, nem az én feladatom, de én is elbúcsúzok Emiliótól. Uh, Ez a jelentés egyike azon kettőnek, amely régi, de nagyon érdekes komitológiai eljárást a Lisszaboni szerződés után átalakítja, ez az Omnibus 1, a megvalósít, az, az Omnibus 2 pedig a delegált aktusokról, meg felhatalmazáson alapuló aktusokról szól. Azt akartam elérni, hogy néhány módosítást írjak, amely az e- parlament szerepét támogatja valamint ki, ki akartam dolgozni az Omnibus 1, Omnibus 2-t is, 2-t is, és eh, magam is meg akartam próbálni pár dolgot. A módosítások első csoportja, amely eh, preambulum szövegeket illesztett bele a szövegbe, mert a bizottság ezt eh, nem tette meg. Nagyon fontos, hogy a preambulum részleteket beillesszük, amely megmagyarázza az egyes bekezdések jelentését és szándékát. Továbbá beleírtam még valamit, amit én nagyon fontosnak tartok. A delegált aktusokat a bizottság és annak szakértői ki, készítették elő, és a parlamentet csak utána kérdezték meg, bár én ezt nagyon fontosnak tartom, hogy a parlament szakértői is közvetlenül vegyenek részt a meghatalmazáson alapuló aktusok előkészítésében, úgyhogy legyen információnk arról, hogy mi történik, és befolyásolhassuk az előkészítő munkákat a bizottságban. A módosítások másik csoportja, amit benyújtottam, a e, hatalmak átruházásával foglalkozott, és ennek idejével, időkeretével a bizottság korlátlan időt akart megadni a hatalmak átruházására, hogy a parlament dönthessen arról, hogy hatalmat átadja. Én korlátozott időt javasoltam, mert szerintem ezt így kell csinálni. Én öt évet javasoltam, és aztán döntés születhet a folytatásról vagy megszüntetésről hogyha az, az így megkapott információt, hogyha az így kapjuk az információt, sokkal jobb, hogyha limitált az időperiódus. A módosítások harmadik csoportja tisztázza az Omnibus 1 és Omnibus 2 különböző szerepét. Az Omnibus 1 a megvalósítási aktusokkal fog, foglalkozik, a kettes pedig a felhatalmazáson alapulókkal, és van egy 732-es rendelet módosításával foglalkozó kitétel, amely leírja, hogy ez a kérdést leginkább az Omnibus 1-es rendezi, ezt ki akartam emelni a kettesből, hiszen az egyesben nagyon jól foglalkoznak vele. A második csoport a 12-15 per 2009-es közösségi rendelet a Nyugat-Balkánról, néhány hónappal ezelőtt az elnökünk nyújtott be egy jelentést, amely mindenre kiterjedt, és nagyon elégedettek voltunk, ezért itt más nem kell tenni ebben a kérdésben. A módosítások negyedik csoportja az alkácsi országok piachoz jutásával foglalkozik. Teszek Omnibus 1-es és Omnibus 2-es javaslatokat is, úgy döntöttünk, hogy mindent az Omnibus 2 alá terelünk, hiszen annak több értelme van. Azt kell elmondanom, hogy a jelentésem ö, több hatalmat próbál hozni a parlamentnek, több befolyást, irányítási jogot, amely szerintem nagyon fontos a delegált aktusok keretében, hiszen ez a legfontosabb része ennek a jelentésnek, és Szeretném megköszönni Ginis asszonynak a segítségét, aki nagyon jól együttműködött velem. Ő az Omnibus 1-es előadója, nagyon sokat dolgoztunk együtt. Ha kedves kollégák bármit szeretnének hozzáfűzni, azt örömmel meghallgatom, elfogadom a tanácsukat. Egyébként pedig azt javaslom, hogy folytassuk azon a módon, ahogy én eddig. Ha tehát van valami hozzáfőzni valójuk, azt most szívesen meghallgatom. Elnök, köszönöm Jörg. Megkérdezem az elnék előadót, akiből senkit nem látok itt, de itt van Helmut. Danke, Herr Vorsitzender. Ich möchte mich erstmal bei den Bericht... Köszönöm szépen. Szeretnék köszönetet mondani a téma felelősének az elvégzett munkájáért. Itt a felhatalmazáson alapuló jogi aktusokkal foglalkozott a kollégánk, és most újra terítékre került ez a szöveg, és ez a téma is. Igen, fontos ez az anyag a jövő szempontjából jól értem a jelentéstevő megközelítését, aki különböző módosító kategóriákat határoz meg, valami azért problémás számomra. Itt a felhatalmazás időbeli korlátozásáról szeretnék szólni. Egyetértek azzal, hogy az öt éves időtartamot szeretné bevezetni, de itt valahol az az automatikus, hallgatólagos kiterjesztés is kérdéses, amit az Omnibus 1 aktus bevezetett, és valahol át kellene gondolnunk azt, hogy nem lenne helyén való, hogyha figyelmesebbek lennénk még mielőtt a, jó, a, a parlament és a tanács hatáskörét csökkentjük, a, mm, amikor ez az automatikus, hallgatólagos kiterjesztés, megújítás létezik, akkor hogyha vissza akarjuk vonni a felhatalmazást mi a parlament részéről, milyen kihatásai vannak mindennek. Nagyon szeretném, hogy a kollégák ezzel a konkrét kérdéssel kapcsolatban milyen véleményen vannak? Megnyitom a vitát. Van-e bárkinek hozzáfűzni valója a szakbizottság részéről? Láthatólag nincs. Kérdezzük meg a bizottságot, akit ma Dite Julius, Julio Jörgensen képvisel. Öné a szó, parancsoljon. Köszönöm, elnök úr. Először is megköszönöm Lightfried előadónak és csapatának a jelentéstervezeten végzett munkát. A bizottság nagyon hálás ezért a fontos munkáért, és nagyon örül annak, hogy a parlament ilyen jelentős erőfeszítést tesz ebben a nagyon fontos feladatban, amely párhuzamosan fut az Omnibus 1-essel, amelyet szintén ez a szakbizottság tárgyal. A bizottságban nagyon kevés megjegyzésünk van a jelentésről, az első, a 3-as, 5-ös, 7-es, 9-es, 11-es, 13-as, 19-es és 22-es számú módosítást érinti, amelyekben az előadó azt, azt, azt javasolja, hogy a preambulum bekezdést foglal, foglaljuk bele a szövegbe, ez egy jogszabálytechnika, a bizottság más módszert javasolt ugyanolyan jogi hatással, amely szerint a preambulum bekezdéseket az Omnibus egyes szövegben jelenítjük meg. Ezt rendszerint ezt fogadja el a tanács, a bizottság és a parlament, a korábbi munkáikban is így történt. Ugyanez vonatkozik az Omnibus egyesre is, tehát ezt a kérdést a következő hónapokban el kell dönteni. Van egy komolyabb kérdést, a preambulum tervezetekkel. Az utolsó két mondatra vonatkozik a módosításban. Egyik mondatat sem foglalta bele a delegált aktusokról szóló közös nyilatkozatba a három szervezet, három intézmény. Ez pedig a szakértők részvételével felborítaná az egyensúlyt arra számítunk, hogy a tanácsot és a parlamentet e egyenlően bevonjuk a delegált aktusok előkészítésébe, és megkap, megadunk mindenféle vonatkozó információt és szakértői részvételt. A parlament azt kéri, hogy a szakértőit hívják meg az ülésekre, e, hogy felülvizsgálhassák a keret egyezményeket. Emellett, ahogy javasolták, különféle külön követelményeket akarnak beilleszteni a szövegbe, Eh, hivatkozva az alapszerződésre és az egy, eh, közös nyilatkozatra. A bizottság második megjegyzése a 4-es, 6-os, 8-as, 10-es, 12-es, 18-as, 20-as és 23-as módosításra vonatkozik, amelyekben az előadó azt javasolja, hogy a bizottság változtassa meg az álláspontját, öm, a meghatározatlanról öt évre csökkentve a bizottság idejét. Szeretném megmagyarázni a bizottság álláspontját erről a kérdésről. A bizottság azért javasolta, e, mivel a kérdéses delegált aktusok e, szükséges e, részei a működő rendeleteknek, és hogyha ezeknek az érvényességét megállapítjuk, akkor felesleges terheket rovunk a parlamentre annak érdekében, hogy a parlament visszautasíthassa ezeket a delegált aktusokat, vagy visszavonhassa a rendelkezéseket, amelyet a javaslat egyáltalán nem érint. Véleményünk szerint nincs szükség megújítási technikára. Örülünk, és ha tovább vitatkozhatunk ezekről a pontokról az előadóval és a parlamentes szakbizottsággal. Eh, szeretném megköszönni még egyszer a munkáját, és biztosítom önöket, hogy a bizottság továbbra is elkötelezetten próbálja be, be, lezárni a munkát ebben a kérdésben, ahogy az Omnibus 1-esben is. Köszönöm szépen. Thank you. Uh, Köszönöm szépen. Egy rövid megjegyzés a bizottság ellenvetéseivel kapcsolatban. Bizonyára tudják, hogy mit gondolnak a hatalmi ágak szétválasztásáról. Úgyhogy nyilván azt is gondolják, hogy eh, mit gondolok arról, hogy a parlament kérdé- kéréséről szerintem ezt, eh, ezen jobban el kéne gondolkozni a bizottságnak. Szerintem ez a javaslat nem csak, hogy nem lépi túl a, az, in, az intézményközi megállapodás kereteit, hanem egész egyszerűen a szerződésben foglaltat. nem, nem arról van szó, hogy a parlament diktálni akar bármit is, hanem a hatalmi ágak szétválasztásáról van szó. Hogyha a bizottság föntartja magának a jogot, hogy másodlagos szabályokat dolgozzon ki, de aztán akkor ezt felhatalmazáson alapuló aktusokon keresztül kéne megtalálni. Egy, egyértelmű, hogy a szakértők részvételéről nagyon komolyan el kell még gondolkozni. Jelentéstevő vannak-e még észrevételei? Köszönöm szépen, elnök úr! Solc úr által elmondottakra szeretnék visszatérni, ezért szólalok föl anyanyelvemen németül. Úgy vélem, hogy az időben való korlátozása ennek a hatáskör átruházásnak, ez a, ez a megoldás egy hasznos megoldás. Miért? Mert hogyha a parlament a bizottság jelentésével nem ért egyet, nem örül annak, akkor ezt a hatáskör átruházást sokkal könnyebben vissza tudja vonni az öt éves korlátozásnak hála. Nem tudom mi a ö, szokásostól eltérő ebben a mechanizmusban, ahhoz képest, amit általában használunk. Azt gondolom, hogy jó lenne, ha az én javaslatom által ihletve járnánk el, Persze hallunk olyan véleményeket is, hogy ne korlátozzunk, de hát legitim ellenvetéseket hallunk Solc úr részéről is, aki maga is eltűnődik azon, hogy mennyire hasznos, hogyha ezt a mechanizmust használjuk. Személy szerint úgy gondolom, hogy itt az arany középutat követjük, amelynek van értelme. Ami pedig az elnök úr által elmondottakat illeti, nem igazán értek mindenben egyet vele. Persze a szövegezés eléggé szigorú a tollamból, és egyértelmű, ezen lehet még vitázni, azt, hogy hogyan szövegezünk, de úgy vélem, hogy a beérkezett információk persze látjuk, hogy a döntéshozatalban a szakértőink nem vesznek részt, de a szakértőinktől beérkező információk a saját döntéshozatalunkat gyakorlatisíkon teszik egyszerűbbé. És ezért gondolom azt, hogy az Európai Parlamentnek szüksége lenne erre a megoldásra, hogyha valami az Európai Uniós jogszabályok ellenébe megy, akkor természetesen módosítjuk azt, hiszen a jogi szolgálatunk ezt a munkát el tudja végezni. Um, Köszönöm. Módosítások határideje február 6, 10, déli 12 óra. Most pedig térjünk át a 11-es napi rendi pontra. Megint jogszabályi, jogalkotási dosszié a 1528 per 2007 per LK e tanácsi rendelet első mellékletének több országnak a tárgyalásaikat már lezárt régiók és államok listájáról való törlése tekintetében történő módosítása. Hogy időt adjunk az országoknak, kezdeti gazdasági szerződéseket írtunk alá EPÁT, hogy ne veszítsék el gazdasági prefer- kereskedelmi preferenciáikat. A bizottság azt javasolja, hogy azok az országok, amelyek nem ratifikálták a módosítást 2014. január 1-ig, ne részesüljenek ezekből a preferenciákból a továbbiakban. Ez a fő célja a módosításnak a rendelet egyes mellékletében, tehát 1528 per 2007. David Martin az előadónk, de nem jelent meg ezen az ülésen, kimentette magát. Bent Lange, a szocialisták koordinátora fog beszélni az ő nevében. Bent Lange, ön következik. Ja, dankeschön, Herr Vorsitzender. Köszönöm szépen, elnök úr. Elnézést szeretnék kérni David Martin nevében, aki beteg és sajnos nem tudott a héten Brüsszelben látogatni. Ami a jelentését illeti, ahogy az elnök úr is felvezette már, nos 2007-ben, többen is emlékszünk rá, szinte eufórikus állapotban éltünk, és az volt a benyomásunk, hogy ezekkel a megállapodásokkal az együttműködés új korát nyithatjuk meg, új időszakát, és így próbáltuk a piaci hozzáférést könnyíteni. Nos, a tapasztalat azt mutatta, hogy igazából ez az eufórikus állapot több oknál fogva nem volt igazán megalapozott. A 36 országból többen nem kívánták aláírni a megállapodásokat, akár kelet, akár dél, akár nyugat-afrikai országokra gondoljak, tudjuk, hogy mi történt az érintett államokban. A Karib-tengeri fórum történéseiről is hallottunk, ugyanakkor a bizottság azt javasolja, hogy azon államok, amelyek nem írták alá a megállapodást, töröltessenek a preferenciális listáról. Nos, ez egy technikai jellegű kérdés, természetesen, de politikai jellege is van. 2007-ben a parlament még nem mondhatta ki véleményét, hiszen Lisszabon előtti érát éltünk, már a helyzet radikálisan megváltozott, ezért e technikai jellegű, de igen politizált kérdés amelyet meg kell vizsgálnunk. Át kell gondolnunk, meg kell vizsgálnunk, hogy valóban helyén való-e a preferenciák listájáról azon országokat levenni, amelyek a megállapodást 2014. január 1-ig nem írták alá. Miért? Azért, mert amennyiben 18 országot ö, ö, leveszünk a listáról, nos, ezen országok már a piaci hozzáférésből nem részesülhetnek. Ugyanakkor a 18 országból 9 a PMA országok ba tartozik, és igen alacsony bevételekkel, jövedelmekkel rendelkező országokról van szó. Elég csak arra gondolnunk, hogy magával a GSP rendszerrel milyen összefüggések vannak. Itt most arról tárgyalunk éppen, hogy magát a GSP rendszert tovább visszük, kiterjesztjük időben. Ha most a jegyzékről, listáról a GSP ö, jogosult országokból 18-at vagy 9-et leveszünk, hát akkor ellentmondásosak vagyunk önmagunkkal szemben is. Nem tudom elképzelni azt, hogy egyszerűen csak az útszélén hagyjuk ezeket az államokat. Gondoljunk például Namíbiára többek között. Namíbia is ö, ilyen nehézségekkel küzdő országok közé tartozna, hogyha a GSP rendszerből kikerülne. Az is lehet, hogy a piaci hozzáférés, mint olyan, általában is lehet, hogy a WTO szabályok ellenébe is megy majd a jövőben, és hogyha így döntetnek a dologról, akkor a partnerségi kapcsolatainkat is át kell gondolnunk az érintett országokkal. David Martin mindezt világosan megfogalmazza a jelentésében. Először is egy olyan megoldást javasol, mely szerint a GSP nyomonkövetési megállapodásig is működőképes, aztán pedig azt is át kell gondolnunk, hogy a 18 ország valóban megfelelő konzultációs folyamaton folyamatban vette részt, vagy a partnerségi megállapodásnál kizárólag az Európai Bizottság döntött így, és nem vonták be a 18 érintett országot. Lehet, hogy egyfajta politikai nyomást is kellene gyakorolni annak érdekében, hogy valahol meggyőzzük azon országokat a csatlakozásról, akik e rendszernek eddig még aláírásukkal nem váltak tagjaivá. Ezen kérdésekre kell majd választ találnunk. Úgy vélem, hogy mindattól függetlenül, hogy mennyire komplex, összetett technikai szempontból ez a kérdés, itt mindenek előtt politikai aspektusokra is összpontosítanunk kell. Nagyon politikus hozzászólás volt. Kérdezem az ányik előadókat, hogy van, itt vannak-e. Jenik Zsadó parancsoljon. Merci, Monsieur le Président. Köszönöm, elnök úr. Szeretném támogatni az előadó megközelítését, valamint szóvivői által elmondottakat is. Igen, politikai jellegű ez a dosszié. Meg tudjuk persze egy tárgyalás során érteni, és amikor eh, tudjuk, hogy ez milyen eredményekkel járnak a tárgyalások, Európa egy része egyes esetekben türelmetlenné válhat. Türelmetlenné válhat, mely szerint a tárgyalások nem mozdulnak igazán olyan irányba, amilyenbe szeretnék, de hát a valóság talaján kell maradnunk, és itt egyes esetekben legitim módon történt a döntés, és a rendszeresség között az én frakcióm nem szeretné, ha Európa átlépne egy olyan küszöböt, amely hát a gazdasági partnerségek hosszú történetében már komoly precedenssel is rendelkezik. A kotonói egyezmények idején lehetővé tettünk olyan eh, VTO megállapodások eh, megkötését, és AKC országok rendszerbe való bekerülését, amelyek a WTO szabályok alapján történtek, akár EU-s tagállamokról legyen szó annak idején. Ilyen tagállamok kritikával éltek azzal kapcsolatban, hogy a preferenciális rendszer gazdasági partneri kapcsolatokká való átalakítása nem feltétlenül volt kompatibilis az AKC országok fejlesztési célkitűzéseivel. Ez esetben tárgyalásokra került sor. És az Európai Bizottság valóban azt javasolja, hogy e, éljenek szankcióval azon AKC országok esetében, amelyek úgymond azt a hibát követték volna el, hogy egyrészt nem ratifikálták e, a megállapodást, a megkötött megállapodást, vagy nem is kötötték meg. A listában van egy olyan ország, amely Haiti, ugye utaltunk Namibiára, más országok is szóba kerültek. El tudjuk ma képzelni komolyan, hogy Haitit, egy olyan országot, mint Haiti szankcionáljunk. Az utolsó ö, komoly dolog, ami Haitiból ö, eljutott, kiindult, az a kolera. Elképzelhetjük azt ma, hogy hajajaj, Haiti, problémás dolgok vannak itt, mert ezt a megállapodást nem akarják ratifikálni. Hát ez nem vehetik komolyan, mint érvelést. Az EU-AKC megállapodásban a 35-6-os cikk is kimondja, hogy az ilyen eljárást eseti alapon kell alaposan megindokolni. A frakcióm úgy véli, hogy a bizottságnak át kell gondolnia az EU-AKC 37 hatos cikke alapján eseti alapon kell megvizsgálnia, hogy milyen alap, jogi alapja lenne arra a bizottságnak, hogy a listáról lekerüljön mondjuk egy ország. Helmut Schulz. Thank you, Mr. Chairman. Köszönöm. Köszönöm szépen. Csatlakozom azokhoz, akik ezzel kapcsolatban kértek szót, illetve megköszönöm nekik a részvételt. Ez egy valóban nagyon átpolitizált kérd kérdés. És hát vannak olyan szakbizottságok, akik mi akik úgy vélik, hogy az AKC országok és az EU országok közötti kapcsolat nem egyenlő partnerek kapcsolat, egyenlő felek kapcsolata. Az AKC országok már nagyon régóta tárgyalásokat folytatnak a bizottsággal. Sok esetben keresték már a megoldást, de az igazi gazdasági partnerségi egyezményeket még nem írták alá. Nos, kérdés, hogy hogy hogyan utalunk a mostani fejleményekre, ez már végeredménynek számít, vagy, a, vagy az EPÁK felé vezető úton haladunk még? Most szeretnék ahhoz kapcsolatban, amit Janik mondott, ezen országok, Ákácsi országok realitása. Nagyon fontos lehetőség ezen országok számára, hogy hozzáférhessenek az európai piacokhoz. A bizottság ezen javaslatával az agroélelmiszeripari termékek esetében megváltozhatnák a piacra jutás lehetőségeit. Tehát nem ugyanarról van szó, mint hogyha a GSP rendszert használnák, és egyfajta nagy lelkűséget gyakorolna a bizottság. Tehát én úgy gondolom, hogy európai parlamentként ragaszkodnunk kell ahhoz, hogy folytassák a tárgyalásokat, hogy megoldásokat keressünk, olyan megoldásokat, amelyek mindkét fél érdekeit kielégítik. Tehát az EU számára és az akácsi országok számára is kedvezőek. És nagyon fontos az, hogy az AKC tanács tavaly decemberi döntésével is összhangban legyünk. Úgyhogy véleményem szerint a, a javaslat visszavonása nem jelenti azt, hogy így kell az Európai Unió és az Akácsi országok között megteremteni a kölcsönösséget. Elnök, köszönöm szépen! Köszönöm szépen! Először is személyes megjegyzés. Gratulálok az elnök úrnak újraválasztásához. Még egy dolog. Remélem, hogyha a semlegesség és a professzionalizmus, amit elnök úrtól látunk, szeretném, hogyha ez uralkodna el a parlamenti plenáris üléseken is. Nemrégiben látogattam ezen érintett országokba, az EFD színeiben, illetve Egyesült Királysági színekben is indultam. 11 Commonwealth országban látogattam el, brit nemzetközösségi országból. Írtam még egy 12-be is. Nos, elnök úr, Mozambikba is ellátogattam. Ugye itt portugál történelmi szálakat lehetünk fel. Ez nyilván önt is érdekli, mint Portugál, de azért a brit nemzetközösséghez tartozik. Janik Zsadó említette, hogy, illetve úgy jellemezte ezen javaslatot, hogy itt szankciókról van szó. Ezzel nem tudok egyetérteni ezzel a jellemzéssel. azt hiszem semmi ok arra, hogy erre ne értsük egyet. de 11 brit nemzetközösségi ország elveszti a piacra való, EU-s piacra való ö, hozzáférést, és számukra ez nagyon fontos, és ez mindenképpen aggodalmakat, aggályokat ébreszt. Még valaki kér szót? Akkor úgy látom, hogy a bal és a jobb oldal összefogott a bizottság ellenében. Mit mond erre a bizottság? Ránka úr, köszönöm szépen. Megköszönöm a képviselők hozzászólásait. Megpróbálom most, megpróbálok most a kérdésekre válaszolni, illetve a különböző félelmeket, aggályokat eloszlatni, és mindezt próbálom röviden megtenni. Nem kezdődtek el 2007-ben az EPA tárgyalások, 2002-ben kezdődtek. 2007-re bizonyos köztes eredményeket sikerült elérni, és annak érdekében, hogy kézzelfoghatók legyenek az eredmények, és legyen jogalapunk, egy úgynevezett áthidaló megoldást választottunk a kotonói egyezmény, illetve az EPA közötti köztes áthidaló megoldást. De mindeközben ezen érintett országok szabad hozzáférést kaptak a piaciaikhoz. A cukor és a, és a rizs lobbit ér, kéréseit is figyelembe vettük. 2008. január 1-től történtek a, vál, a változások egy olyan szabály alapján, amely, mint említettem, egyfajta eh, áthidaló ideiglenes megoldás volt. nem csak arról van szó, hogy a WTO szabályait kell figyelembe venni, hanem jogbiztonságról is szó van és jogbiztonságra mindenképpen szükség van ahhoz, hogy a kereskedők, illetve beruházók működni tudjanak. Nagyon sok ország csatlakozott az egyezményhez, amelyet említettem 2007-ben írtak alá, de 18 ország nem tette meg a szükséges lépéseket, és a szabálya egyértelműen kimondja, hogy állandó jelleggel nem alkalmazható, ez az áthiladó jellegű intézkedés. Ez ugye nem kompetibilis a WTO szabályok, ezt már elmondtuk, illetve az egyik képviselő is említette. Így aztán nem képzelhető el az, hogy továbbra is öm, szabad hozzáférést biztosítsuk azoknak, akik nem tették meg a feladatokat, ugyanúgy, mint azoknak, akik megtettek valamit egyfajta különbségtételre volt el szükség. Nyilván ez politikai szempontból is lehet jellemezni, de hogyha ezt megteszik, akkor ezt az igazságossági kritériumot is vegyék figyelembe. Ezt a javaslatot már korábban meghoztuk, de visszatartottuk a kereskedelmi biztos úgy döntött, hogy miután még változóban van a helyzet, nem lépünk. Most részletesen erről nem beszélnék, de bizonyára hallották már a kereskedelmi főigazgatóságtól, hogy miről is van itt szó. hogy olyan egyezményről van szó, mint a Karib-tengeri egyezmény. Látjuk azt ugyanis, hogy az érintett országok az EPA felé haladnak, Afrikában és máshol is. Így aztán, elnök úr, úgy gondolom, hogy van arra remény, hogy előbb-utóbb ezt le lehet zárni. É, azt kérjük, azt javasoljuk, hogy ne holnap, tehát nem az elfogadás napján lépjen hatályba ez a módosítás, hanem 2014. január 1-én. Addigra ugye már 12 éve tárgyalunk, és a legtöbb kérdést legalább tízszer megvitattuk már. Tehát alapvetően ö, politikai jellegű döntésről van szó. Ezt el tudjuk fogadni, hogy önök nem el válaszolnak erre. Amikor a javaslat megjelent, akkor valaki azt mondta, hogy Afrikának nincs szüksége ilyen egyezményekre. Hát mi nem így tudjuk. De hogyha egy vagy több afrikai ország úgy dönt, hogy a EPA-ból kilép, akkor ez az ő szuverén döntésük. És nyilván az életben a fontos döntések következménnyel járnak. Ezzel a javaslattal és a GSP reformjának javaslatával a bizottság felfedte lapjait. Most az alkácsi országokon a sor, neki kell dönteniük, de az is nyilvánvaló, hogy a döntéseiknek milyen következményei lehetnek. Ez nem azt jelenti, hogy a 18 ország eset, 18 ország nem kap semmilyen preferenciát kaphat úgy preferenciákat, hogy az EPA-t választja, és így megfelelő jogi alapot, jogalapot kap a ö, piaci hozzáféréshez, avagy úgy, hogy más preferencia rendszert már preferencia rendszerhez tartoznak majd, ezeket jelenleg dolgozzunk, dolgozzuk ki. A legkevésbé fejlett országok helyzet a legvilágosabb, hiszen ennek a javaslatnak egész egyszerűen nincs rájuk hatása. Semmilyen hiszen ezeknek az országoknak a GSP, jelenlegi GSP rendszer szerint, illetve a megreformált GSP javaslat szerint mindenképpen garantáljuk a piaci hozzáférést. Tehát a 18 állam nem fog ezt megszenvedni. hogyha ezek az országok nem akarják az EPÁ-t ratifikálni, akkor ehhez nem lehet ragaszkodni, valami más kell kitalálni. Ezen országok tehát a jövőben is megkapják a piaci hozzáférést. Véleményem szerint nagyon fontos az is, hogy megteremtsük az EPA ratifikálásának körülményeit. Ami Haidi illeti, el kell mondjam azt, hogy egy szemináriumot szervezünk számukra, hogy megbeszéljük ezeket a dolgokat. Been very clear, Nagyon egyértelműen elmagyaráztam a bizottság indokait, egyet is értek vele. Haiti esetében azonban, amely van, miféle, van lehetőség kivételes bánásmódra? Lange úr is szeretne önnek kérdést feltenni. Oh, Röviden kéri az elnök úr. Igen, elnök úr, én is szeretnék egy kérdést feltenni. Hallottuk, hogy az epa lefedi a GSP viszont a GSP most reform a tárgyát képezi, Botswana és Namíbia viszont nem tartozik-e körbe? Erről a két országról mit tudna mondani? Thank you very much. Um... Köszönöm a kérdést. Térjünk vissza Haitira. Ahogy mondtam, politikailag mindenki objektív. Szilárd partnerséget akarnak ezzel a országgal, ezért javasolják az EPÁ-t. A vámmentes hozzáféréshez kérdésem, kétség sem fér. Az EU számára ez egy jogi kérdés. A mi jogászaink nem találtak objektív jogi indoklást ahhoz, hogy Haitit levegyék a listáról. Ennek az a politikai következménye, hogy nem, ne, nem, nem kéne, hogy így érezzünk. Ez nem egy szankció, nem büntetés, hanem egy általunk összeállított eszköz megvalósítása. Próbálunk a e, szakadásig el, el, eljutni, persze vannak viták, megadhatjuk a szabad hozzáférést, amit e, más országoknak megtagadtunk, például más szegény országoknak. Ez a jogi fikció ennek korlátozott élettartama van. A jogászoknak is megvan a saját véleménye. Ami a közepes felső jövedelmi országokat életi önök is tudják, hogy van egy reformjavaslat és ennek magyarázata. Nekünk az a reményünk, hogy ezeknek az országok nem kell, hogy a GSP biztonsági hálójára támaszkodjanak, hiszen vannak gazdasági partnerségi egyezmények, amelyek biztosítják az ő szabad piaci hozzáférésüket. Helmut Scholz következik. Kérdést szeretne feltenni? Igen. Tegye, fogadja, fogja röviden. Nekem csak egy pici kérdésem van a legutóbbi példával kapcsolatban, amit említett. Tegyük fel, hogy említett ezt a két országot. Az alacsony és közepes jövedelmű országok közül néhánynak vannak olyan termékei, amelyek kulcsfontosságúak a nemzetgazdaságnak, és amelyre nem terjed ki a GSP. Mit jelent ez nekik végül is? Ezek az országok persze meg akarják nyerni az EPA státuszát, mert az sokkal többet jelent, mint a GSP. Miért nem tárgyalunk akkor erről? Amit én, nem, eh, én azt nem értem, hogy mi a politikai indoka ennek, és próbálom rövidre fogni, elnök úr. Ez valóban politikai jellegű kérdés, eh, hajtét, Hajtét, Janik Zsadó röviden fogja... Dans la même ligne. Én is ugyanezt szeretném elmondani. Nagyon kedvesen elmagyarázza a bizottság képviselője, hogy egyrészt a közepes jövedelmű országok majd egy epát aláírnak, akkor nem értjük, hogy ennek a megközelítésnek mi a célja, tehát nem lesznek szankcionálva, hiszen aláírják. Aztán pedig elmagyarázza azt, hogy az EPA és országok semmit nem fognak, mármint hogy ezek az országok semmit nem vesztenek, ha az EPA-ból kilépnek. Hát akkor a kettő ellentmondásos. Ha létezik egy olyan európai gazdasági partnerségi megállapodás, amit mi javaslunk, de ne írják alá, mert hát úgyse vesztenek semmit, hogyha nem írják alá. Milyen érvelés ez? Bizottsági a szó újra. Azért engedtem meg ezeket a kérdéseket, mert meg kell értenünk a bizottság indokait, és én is nagyon örülök, mondja a bizottság képviselője. A politikai indok a tisztességet képviseli. Nem adhatunk szabad hozzáférést olyan országoknak, amelyek nem valósítják meg azt, amit megígértek, és nem bánhatunk velük ugyanúgy, mint másokkal. Ez vonatkozik a karibiai, karibi barátainkra, akik nagyon nehéz időszakon mentek át, és konszenzust teremtettek az EPA köré, és akik e, ez, ezért cserébe megkapják a szabad hozzáférést. A többi ország még mindig nem tudja, hogy aláírják-e az EPA-t, és ők 2014 után is megkapják ugyanazt a hozzáférést. Szerintünk ez politikai nem helyes. Nagyon örülök a legkevésbé fejlett országokról vonatkozó kérdéseknek, hiszen nagyon egy, egyértelműen próbáltam elmondani, ők, egyre jobb, ők, nekik sokkal nagyobb szükségük van az epá ra mint a többi országnak. Stabilitásra van szükségük, beruházásra és európai piaci hozzáférésre. Erre, erre vonatkozik a jelenlegi javaslat, amelyet nem is érint a jelenlegi javaslat, megkapnak mindent a fegyvereket leszámítva, és továbbra is emiatt próbálunk Haitival együttműködni, hogy ők is csatlakozhassanak. Ez az ő döntésük. Elnök, mielőtt az előadónak újra átadom a szót, Muszkardini asszonynak lesz egy kérdése. Köszönöm. Grazie Presidente, io volevo solo... Köszönöm szépen, elnök úr. Egy megjegyzés a bizottság felé. Magától értetődik, hogy a szabályokat mindenkinek be kell tartania, de az is magától értetődik, hogy a szabályokat alkalmazni, adaptálni, finomítani kell az idő haladtával. Olyan szükségleteknek, olyan valóság elemeknek kell megfelelni, amelyek valóban léteznek, nem pedig egyszerűen elméleti sikon kell el kell gondolkodnunk azon, hogy hogyan járjunk el. Igenis, rendkívüli helyzetek rendkívüli szabályokat követelnek meg. Persze, földrengés, kolera, terrorizmus, természeti katasztrófák során nem mindig e, volt, van és lesz. De amikor van, akkor valahol e, miért ne lehetne olyan rendkívüli szabályokat e, meghozni a bizottság részéről, amelyen ilyen rendkívüli helyzetekre lehet válaszolni. Ezt a bizottság most nem teszi meg. Pakisztánnal kapcsolatban eljártunk, Indiát haragját is kiváltottuk ezzel eltértünk a szabályoktól, úgymond derogációval ezt meg lehet tenni szinte ad hoc módon, hiszen rendkívüli eseményeket élt meg, és helyzetet az adott ország. Azt gondolom, hogy különböző rövidítésekről beszélünk, ugye, de azon is át, e, el kell tűnődnünk, hogy egy olyan demokratikus ö, ö, szörnyet alkotunk, amelyel szinte bedaráljuk az érintett országokat. Valahol kiterjesztett ö, tanulmányt kellene mindenképpen erről is ö, gond, ö, járnunk. Köszönöm szépen. Visszadom a szót az előadónak. Ich klar geworden, dass wir eine Lösung finden müssen, die äh,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 a 12-es napi rendi pont következik. Az ITRE vélemény tervezete az energiapolitikai együttműködés határaikon túli partnerekkel, a biztonságú, fenntartható és versenyképes energiaellátás stratégiai megközelítéséről. Ez a mi véleménytervezeténünk meg, megvitatása, amely a dossziékban meghatár, megtalálható Zahradi kollega munkája, a konzervatívok részéről, meg is adom neki a szót. Köszönöm, elnök úr. Ez egy nagyon összetett kérdés. Próbálok nagyon pontos lenni. Hadd beszéljek ezért csehül. Kérem tehát, tegyék fel a fejhallgatókat. Pane předsedo, máme tady materiál komise. Elnök úr, a bizottság EU energiapolitikai dokumentumot javasolt határon túlnyúló partnerekkel, és mi egy nemzetközi kereskedelmi perspektívát akartunk kiegészíteni, a szakbizottságunknak kell ezt véleményezni. Nem szabad elfelejtenünk, hogy az euroszkeptikusok ebben a parlamentben, ahogy magam is, egyetértenek, hogy nagyon fontos számunkra, hogy legyen egy egységes energiapolitikánk az Európai Unió részéről. Az egységes energiapolitika az egyik legfontosabb dolog, amit elér, köze, közösen elérhetünk Európában, és az egységes energiapolitikának egyértelmű kihatása van a kereskedelemre, és ezt ki is kell emelnünk. Véleményem szerint fontos dolgokat szeretnék most kiemelni az én véleményem tervezetemben. Ez egy nyitott dokumentum még, ezért szívesen várom az önök módosításait. Először is azt nem szabad elfelejtenünk, hogy az energiapolitika, valamint, a keres, valamint ennek kereskedelmi politikai dimenziója összhangolt kell, hogy legyen szinergia kell fennálljon a kettő között, ezt akarom javasolni a kettes bekezdésben. Majd mindannyian tudjuk, hogy az energiamixet a tagállamok nemzeti kormányai döntik el. Mindegyik tagállam eh, maga dönti el saját eh, eh, csomagját, belátásuk szerint. Tudnunk kell, miféle döntéseket hoznak a tagállamok. Ezért azt javaslom a hármas bekezdésben, hogy jöjjön létre egy cseremechanizmus a tagállamok között, és energiaszolgáltató partnereik között annak érdekében, hogy mindannyian tudhassuk, ki és mit importál vagy exportál, és honnan és hova. Van még egy fontos kérdés, amely a kitermelő iparral foglalkozik. Azt kell elérnünk, hogy a kitermelő ipar eljárásai átláthatóak és megfelelnek a VTO előírásainak. Ez leginkább a foszilis üzemanyagok kereskedére vonatkozik, az olaj és a gáz kereskedelmére, ahogy ezt a negyes, negy, negyedik bekezdésben leírjuk. De mivel az energia és annak forrásai kereskedelmi áruk, a politikánk kereskedelmének, kereskedelmi dimenziójának túl kell nyúlni a fosszilis energiaforrásokon, és ki kell terjednie az új energiaforrásokra, és ezek előállításának új technológiára, például a bioüzemanyagokra és a megújuló energiaforrásokra, a nukleáris energiára. Ezt fejtem ki az ötös bekezdésben, valamint a hatosban. Az 5-ös 6-os bekezdésben felhívom az önök figyelmét arra, hogy más energiaforrások is vannak a foszilis forrásokon túl. Végül pedig a hetes javaslatban inkább a, az EU külső kapcsolataira irányítom a figyelmet, a fejlődő országokra, valamint azon feladatvállalásunkra, hogy ezeknek az országoknak meglegyen a saját energiacsomagja. Miként használhatjuk fel kereskedelmi eszközeinket és egyezményeinket? Ezek a legfontosabb kérdések, amelyeket én szerintem a szakbizottságnak ki kell emelnie, és meg, meg kell kérnünk az ITRE szakbizottságot, hogy csatolja saját véleményét egy állásfoglalásra irányuló indítványban. De mindannyian tudunk valamit az energiáról, úgyhogy felteszem, e, jelentős vita fog zajlani erről, és ez a vita további e, javaslatokat és módosításokat fog eredményezni, e, amelyet most örömmel várok. Ennyit szerettem volna bevezetésként mondani próbáltam már lehető legrövidebbre fogni. Köszönöm szépen! Ezek valóban nagyon fontos kérdések, hiszen a bizottság közleményének címe az, az energia együttműködés a határokon túli partnerekkel, a versenyképes energiaellátás stratégiai megközelítése. Kiterjed tehát a külügyi kapcsolatokra, amely kompetenciánk része. Jánik Zsadó kért szót az zöldektől. Köszönöm szépen, elnök úr. Fontos jelentésről van szó, és más jelentésekkel, folyamatban lévő jelentésekkel vannak összefüggések. Kollégánk az információ csere, cserére utalt a harmadik országokkal folytatott tárgyalásaink során valóban igaz, hogy európai következetességre van szükségünk az energetika politikában, ami a külkapcsolatokat illeti. Nos, Mindezek ismeretében bizonyos módosítókkal természetesen előállunk majd különböző pontokkal kapcsolatban is. Biztosítanunk kell, hogy azon túlmenően, hogy következetesek vagyunk az energetika politikában, a klímapolitikában is következetesnek kell lennünk. Nem lehet az energiát és az éghajlatpolitikát külön választanunk, hiszen átfogó következetesség kell, hogy érvényesüljön. Másrészt ha nem tévedek, valahol egy milliárd euró per napi fosszilis energia behozataltról van szó, 350 és 80 90 a gáz behozatala naponta az Európai Uniónak külföldről mi hiányzik a kollégánk tollából? Az energia megtakarítási eljárások. Természetes, hogy az energiapolitika tagállami hatáskörbe tartozik nagyban, de Kivételt képez ez alól a megújuló energiák célkitűzése, valamint azon intézkedések sora, amelyeket energiahatékonysági és energiamegtakarítási intézkedések terén lehet foganatosítani. E tekintetben tehát módosítókkal fogunk előállni annak érdekében, hogy az energia biztonságunkat úgy tudjuk már első körben biztosítani, hogy megtakarítjuk az energiát. Akár fosszilis energiákról beszéljünk, akár a kőolajról, akár a földgázról, akkor közép ö, közel-kelet, kaszpi tengeri régióra gondolunk az elkövetkező években, évtizedekben, olyan övezetekről beszélünk, ahol kockázat áll fönn, és a politikai biztonságról nem beszélhetünk igazán. Tehát első körben már az energia megtakarítás, ami kulcsfontosságú. Ami a foszilis energiaszubvenciók eh, törlését illeti, a legutóbbi eh, nemzetközi eh, energiaügynökség tollából származó jelentésre gondolok, amely kimondja, hogy a foszilis energia szubvenciók törlése a mi országainkban is nagyszerű lehetőséget biztosítana nem csak a környezetbarát politikák előrevitelében, hanem a egyéb más aspektusok szempontjából is. Számos módosítóval fogunk tehát a kollégánk jelentéséhez hozzájárulni. Köszönöm Bent Lange, szocialistákról. Köszönöm. Köszönöm szépen, elnök úr. Mm, e közleménnyel nehézségeim vannak. Miért? Mert számos közleményt kapunk és vitatunk meg. Zsadó úr jelentéséről is tárgyaltunk, hasonló témáról született a zsadóféle jelentés. Itt igen körültekintőnek kell lennünk, és koherensen, következetesen kell fogalmaznunk a különböző jelentések megfogalmazásakor. Meg kell vizsgálnunk e véleményt is, természetesen, és az energiapolitikával kapcsolatban már meghozott döntéseinkhez képest következetesnek kell lennünk. Világosan kell jeleznünk a partnereink felé, hogy milyen energetika politikát kíván 2015-ig folytatni az EU. A menetrendet ismerjük, a 2015-ös menetrendet, a bizottság iránymutatásait is. Világosan kell fogalmaznunk, hogy hogyan kívánunk eljárni, e területen, és milyen következményei lesznek mindennek a külső energia behozatalunk tekintetében hogyha bizonyos akár megújuló energia források használata, vagy, vagy energiahatékonyságról van szó, akkor olyan technológiákat kell kidolgoznunk, amelyek munkahelyeket teremtenek, és az export lehetőségét is körbe kell járnunk, tehát itt, ami az energiapolitikánkat illeti, lehetőségeket, együttműködési lehetőségeket nyitunk meg partnereinkkel. E két aspektusra szerettem volna kitérni. Harmadsorban pedig hadd mondjam el azt is, hogy magától értetődő számomra, hogy az energia politika területén olyan szerződéseket, olyan szerződésekkel rendelkezünk, amelyeknek kereskedelmi komponensei, befektetés, védelmi aspektusa is vannak, Úgyhogy itt az Európai Parlament hatáskörét érvényesítenünk kell, és szavatolni kell azt, hogy ezen szerződések szelleme érvényesüljön. Sokszor reklamáljuk a kormányközi megállapodásokra való kihatásunk hiányát, nos hát most itt beleszólhatunk a vitába. Schulz úr. Szeretnék két kérdésre utalni, eh, hogy kiegészítsem eh, mindazt, amit hallottunk. Az általános megközelítéssel egyetértek, tehát, hogy eh, jobban rá kell világítanunk arra, hogy milyen hatással jár a nemzetközi kereskedelem és energiapolitika az energiaellátást biztonságossá kell tennünk minden európai polgár számára. Ugyanakkor egy kockázatot sem szabad szem elől téve, tévesztenünk. Itt hét általános érvényű pontot látunk, az általános megközelítéssel nincs tehát gond. Ami viszont a különböző aspektusokat illeti, arról beszélünk, hogy a KF-et, az innovációt támogatni kívánjuk, rendben, de fogalmazzunk pontosabban, konkrétabban. Ahogy Bent Lange is elmondta, azon is eltűnődöm itt, hogy valahol nem, nincsenek-e átfedések más jelenleg szerkesztés alatt álló jelentésekkel, ellátásbiztonság, alapanyagok beszerzése, mindezen aspektusokat is figyelembe kell vennünk, amikor a saját véleményünket itt kidolgozunk. Minden egyes vélemény pontban át kell gondolnunk tehát azt, hogy nem lehetne-e érdemben még összefüggéseket találnunk más jelentésekkel. A plenárison Strasbourgban az éghajlatpolitikáról tartottunk, és az éghajlatpolitikának, valamint az energiapolitikának külső aspektusairól is egy vitát. Amikor az energia külpolitikáról beszélünk, akkor figyelembe kell vennünk természetesen a klímapolitikát is, ezt külön ki kell hangsúlyoznunk, és valahol a javaslatban is kellene szerepeltetni ezt az aspektust. Köszönöm szépen! Más nem kért szót. Hallgassuk meg az Európai Bizottság véleményét. Paula Bromakics, tessék. Remélem, hogy jól ejtettem ki a nevét. It's a pleasure. Uh, good morning. Köszönöm, nagy megtiszteltetés ez. Köszönöm. Jó napot kívánok mindenkinek. Hát Mondjam el azt, hogy nagyon örülök annak, hogy ilyen sokan kértek szót ezzel kapcsolatban, és mi is támogatjuk a parlamente béli véleményét. Üdvözöljük ezt a véleménytervezetet, amelyet Zahlalil úr nyújtott be, és természetesen várjuk a ö, véleményt végső formájában, amelyet az ütének nyújt majd be. A bizottság de, ö, szeptemberi nyilatkozatát alapvetően támogatják. A külső energiapolitiká is számon kéri az EU energiapolitika megszületését, mint olyat, és ez nagyon fontos energia biztonság szempontjából, illetve a piacunk védelme szempontjából. Aztán még egy fontos eleme van ennek a véleménynek, ez pedig az, hogy a koordinációt javítani, javítani kell EU-s szinten a külső energiapiacban. Tehát nagyobb koordináció kell, különös tekintettel a kétoldalú energetikai megállapodásokra, amelyeket a tagállamok kötnek harmadik országokkal. Ez is, ezt is említi a, ez is említi a bizottság, a átláthatóság kérdése, tehát nagyon fontos. Hogyha az EU ö, nagyobb hatást kíván elérni a harmadik országokkal folytatott kapcsolatában, akkor erre mindenképp szükség van. Örülünk annak is, hogy utalás történik a, kut- a kereskedelmi és energetikai politika szinergiáira. Nagyon fontos a beruházás védelme, illetve a kereskedelem védelme. ezért aztán mindenképpen örülünk annak, hogy megjelenik itt az energiakarta. Még egy apróságot hadd mondjak el. Ugye a tekre is történik utána 5 pontban. A teken belül energetikai kérdésekben pedig nagyon aktívak vagyunk, jogszabályi kérdésekben, tehát például norma, szabványok megalkotása az USA-val, a termékekre vonatkozóan, illetve a szállító eszközökkel kapcsolatban lesz egy új ilyen egyezmény, de a nukleáris kérdéseket ebben a kontextusban nem tárgyaljuk. Az, az EU-USA energia tanács keretén belül az energiapolitika más vetülete is tárgyaljuk, kutatást is például, tehát a nukleáris rész nem tartozik a teghez. Ennyit köszönöm szépen. Elnök, köszönöm. Most pedig visszatérünk a jelentéstevőnkhöz. Tessék, Zakradil úr. Köszönöm. Még egy mondat, vagy inkább észrevétel. Mi ugye a Nemzetközi Kereskedelmi Bizottság vagyunk, éppen ezért ennek a rendkívül bonyolult kérdésnek a kereskedelmi vetületeit kívánjuk leginkább megjeleníteni. Más, keres, más bizottságok is foglalkoznak ezzel a kérdéssel, az ITRE nyilván más dolgokat emel majd ki, a környezetvédelmi, a kutatási, fejlesztési vonatkozásokat. Így aztán Mindenkit arra kérek, hogy eh, hogy ne próbálják meg, eh, ne próbáljanak meg túlságosan sok dolgot belevenni ebbe a véleménybe, mert akkor a mi szerepünk is gyöngül, eh, a mi véleményünk is gyöngül, szerintem nagyon koncentrált, világos, egyértelmű véleményre van szükség, amely leginkább a kereskedelmi vonatkozásokat emeli ki. Köszönöm. Thank you. Köszönöm. Nézzük az ütemtervet. Február 1-e déli 12 óra módosítások beterjesztésének határidej. 13-as napi rendi pont következik. Szintén egy vélemény. Itt az ENVI, az illetékes bizottság. Az ITRE szakbizottság saját kezdeményezési elnézést, helyesbít az elnök, az ENVI szakbizottság saját kezdeményező jelentés, hogy jelentéses, a cím erőforrás hatékony Euróba. Sajnálatos módon nincs itt a jelentéstevőnk. Anyone uh, helyettesíti-e valaki? Kutas úr? A not reporter yeah, yeah. Ön ugye nem jelentéstevő, hanem árnyék jelentéstevő. Köszönöm szépen, elnök úr. Mi az energiabiztonságról beszéltünk már az előző jelentésben, most pedig áttérünk az energiahatékonyságra, amikor erőforrásainkat alkalmazzuk, Zsadó úr egyébként már a vitát megnyitotta az imént az előző jelentésével kapcsolatban is. Nagyon sajnálom, hogy a vélemény előadója nincs körünkben, mert nagyon szerettem volna a saját gondolatait tőle első kézből hallani, de általában ezen kezdeményezéshez kíván hozzájárulni a bizottság kezdeményezéséhez a 2020-as stratégia kereteiben az energiahatékonyságról. A források energi, erőforrás hatékonyságról beszélünk, a jelenlegi körülmények között ez igen fontos, hiszen az erőforrások egyre korlátozottabban eh, férhetőek hozzá, és tudjuk, hogy az éghajlatváltozás bizony már nap mint napjaink részét képezi. Az INTA szakbizottságban a, mi a kereskedelempolitikát kezeljük, mint prioritást, de olyan környezetvédelmi záradékokat is bekívánunk minden kereskedelmi megállapodásba beilleszteni, amelyen keresztül a zöld energiát és az energia hatékonyságot támogatjuk a VTO szabványok esetében is, és azt látjuk jelenleg, hogy igazából nem igazán következetes a VTO által megfogalmazott, valamint a kiotói jegyzőkönyvben és a bilaterális egyezményekben megfogalmazott kötelezettségek. Várjuk a vélemény előadójának javaslatait, és egy együttműködésre készek vagyunk. Janik Lado, The Greens. Janik Lado, Zöldek. Merci. Euh, Köszönöm szépen. Úgy gondolom, hogy Daniel majd teljes jelentést fog tenni az előadunk, az előadó számára is mindarról, ami itt a grémiumban elhangzik. Természetes, valóban olyan témáról van szó, amely kapcsolódik az előzőhöz. Ne felejtsük el azt sem, hogy Európának az import aránya, erőforrás import aránya a legjelentősebb, és nagymértékben függ az energia erőforrások behozatalától Hihetetlen ez a helyzet. Számos ipari ágazatban az erőforrások, az alapanyagok erőforrása 50%-át teszi ki a kiadásoknak, míg a bérköltségek csak 20%-ot tesznek ki. Folyamatosan azt tapasztaljuk, hogy a cél az, hogy a bérköltséget csökkentsük, holott sokkal komolyabb potenciál található költségcsökkentés szempontjából, hogyha az energiaerőforrások költségeit csökkentjük. Óriási ugródeszka lenne ez arra, hogy valóban a versenyképességét Európának tovább növelhessük. Mindezek ismeretében ez azt is jelenti persze, hogy figyelemmel kell rendünk arra, hogy a hatékony erőforrás gazdálkodás valóban a külső kapcsolatainkban is megjelenjen. Amikor a német mongol megállapodást vizsgáljuk, akkor látjuk, hogy ez egy olyan egyfajta versus grabbing megállapodásról van szó, ahol az országok világosan más harmadik országokkal, fejlődő országokkal, erőforrásokban gazdag országokkal kötnek megállapodásokat, egyszerűen csak azért, hogy rátegyék a kezüket a helyi erőforrásokra, és a gazdaságok versenyképességét fokozzák. Bizonyos kérdéseim az Európai Bizottsághoz is lennének. Mm, biztosítanunk kell, hogy flekt típusú vagy átláthatósági kitermelő iparok, iparágakkal termelési iparágakkal megkötött egyezményeinkben is hülyek maradjunk-e gondolatokhoz, az USA-val kapcsolatos megállapodásainkban is vannak olyan importvállalatok, amelyek az erőforrás kitermeléssel foglalkoznak, és nem igazán átláthatóak, sem a kitermelés módszerében, sem pedig a jövedelmek elosztásában. Ezt fontos külön kiemelnünk. Ugyanígy figyelembe kell vennünk a külső dimenziók esetében a szociális környezeti szabványokat. Mennyi olyan európai vállalat van, amely természetes erőforrásokat déli országokban mm, kitermel, nos ott következetesnek kell lenni az európai normák érvényesítésében is, ott is helyszínen. Látom, hogy megérkezett az előadónk Salvatore Iacolino az EPP részéről. Kész szót most, parancsoljon. Uh, so Grazie, Presidente. Mi scuso. Köszönöm szépen, elnök úr, elnézést kérek, hogy késtem. Ez egy nagyon fontos, hasznos vélemény. Azt hiszem, hogy aktuális is, most válság közepette, arról van szó, hogy okosan, hatékonyan használjuk fel erőforrásainkat, és ezzel kapcsolatban van egy bizottsági stratégia is, tehát mindenképpen nagyon fontos az, hogy ezről beszéljünk, és az Európai Parlamentnek fontos stratégiai döntéseket is kell hoznia. A véleménynek eh, három alapeleme van, fenntarthatóság, stb. stb. Tehát, hogy hatékony legyen az erőforrások felhasználása, környezetvédelmi eh, megfontolások, a globális piacokhoz való alkalmazkodás, és a kétoldalú szerződésekkel, megállapodásokkal eh, is foglalkozik ez a vélemény. Hatékony felhasználás, eh, eh, erőforrás felhasználás nagyon szorosan, szorosan kötődik más bizottság témáihoz, munkájához, de azt hiszem, hogy leginkább hozzánk kötődik. Nagyon fontosnak tartom például a tarifális határok eltörlését, ez konkrét eredményeket hozhat, de véleményem szerint megfelelően kell kezelni a környezetvédelmi kérdéseket, és hiszen ha hatékonyan használjuk fel erőforrásainkat, akkor környezetünket is védjük. Nos, ami az időtervet illeti, február 29-én fogom bemutat, bemutatni a, a tervezetet, aztán március 8-áig lehet begyűjteni terje, a, terjeszt, a módosításokat, és a hónap végén pedig szavazhatunk majd március végén erről véleményről. Köszönöm szépen! Köszönöm, eh, megerősítem, hogy ön kimentette magát az időben való érkezéstől alól, de végül megérkezett. Most kérdezzük meg a bizottságot, Stefan Mózer urat, Werner Bosmans, bocsánat, javít az elnök. Jó napot kívánok, tisztelt képviselők! Köszönöm szépen, hogy szót adott az Európa 2020-as kezdeményezése a legfontosabb munka a következő években, hiszen nagyon sok különféle szakpolitikai területre vonatkozik, amely az Európai Parlament számos szakbizottságát érinti, amelyek közül néhányan már végig is, is tárgyalták ezt a kezdeményezést. A múlt januári közlemény bemutatta a bizottság szakpolitikai nyilatkozatát, és aláhúzta a fontos kérdéseket ebben a területen. Múlt évben számos eredményt is láttunk, a négy hosszú távú fehérkönyvet, úti tervet az alacsony szénfelhasználású gazdasághoz, az energia címűt, amely decemberben jelent meg, az szállítási fehérkönyvet, valamint a, az erőforrás hatékonyság úti tervét amelyet Boszmanc úr itt mellettem e, el is magyaráz, amely kiegészíti a többieket, amelyek a klímaváltozásról, szállításról és az energiáról szólnak, valamint a hulladék erőforrások felhasználásáról, a vízenergiáról és más fontos kérdésekről. A bizottság elismeri, hogy ennek nagyon széles a hatásköre, és elgondolkodott azon, hogy miként lehetne e, a prioritásokat megfelelően tükrözni a tagállamok feladataiban, és pont ezért e, az Euró- e, zajlik az európai szemeszter minden év, minden év első felévben, amelyet aztán egy nemzeti fél év követ az év második felében, amikor a meg, megvalósítás történik a az a feladatunk, hogy a az európai szemeszter keretében illesszük az energiahatékonyságot, és párbeszédet folytassunk a, a tagállamokkal. A stratégiát integráljuk, hiszen ez egy olyan folyat, folyamat, ahol országok, államok és kormányok fejeit vonjuk be, akik tulajdonosságot kell, hogy vállaljanak a feladatokért, érdekeiket kell, hogy kifejezzék, és minden tükrözni kell a legmagasabb szinten eh, a tagállamok és az érintett felek részéről is. A tulajdonjognak ki kell eh, terjedni az érintettekre, helyi és regionális szinten is, hiszen nagyon sok minden vonatkozik rájuk, a városokra, az önkormányzatokra általában is. Ezért fontos bevonni a régiók bizottságát, az ECOSZokot, akik jelentős érdeklődést tanúsítottak a kérdés iránt. A hosszú távú kezdeményezek mellett, amely 2050-re vonatkoznak, és a következő 40 évet fedik le, a bizottság már több kisebb kezdeményezést is, jogszabályalkotói, politikai, közlem, közlem, kommunikációs kezdeményezést indított el a következő pár évre vonatkozóan. E, az 2050-es stratégia nem elég, hiszen az ott megjelölt klímacélok e, el, eléréséhez közvetlen e, feladatokat is ki kell jelölni, és ezt mindenkinek fel kell vállalnia, különösen az energiában, infrastruktúrában, a megújuló energiák terén hatalmas beruházásokra van szükség, de ez még nem minden. Foglalkozni kell a vízenergiával, a fogyasztással is, és a dolgoknak gyorsan kell változniuk, el kell jutniuk a fogyasztói szintre, hiszen ők a hajtóerői, nem csak termelői is, hanem azok is, akik ennek a termények, termékekre szükségük van, és akik ezt követelik. Nemzetközi szinten, és ez vonatkozik leginkább az önök szakbizottságára, a kereskedelmére, valamint a fejlesztésére is. Um, idén fontos esemény történik majd, önök is tudják, a Rio 20-as konferencia zajlik majd júniusban, amely ezzel a kérdéssel is foglalkozik eh, eh, nemzetközi szemszögből, és megpróbálják előmozdítani azt, hogy elfogadják a szakpolitikai kihívásokat a különféle érdekeltek részéről, összekapcsolva a szélesebb körű célkitűzésekkel, és a bizottság tavaly egy közleményben azt javasol, javasolt egy közleményt, amelyet már megvitatott a tanácsa és a parlamenttel és a többi szakbizottságokkal, a gazdasági és a szociális bizottsággal és a régiók bizottságával is, amelyben ezeket a fel, fel, célkitűzéseket fel, kidolgozza. Az ENSZ első tervezete is megjelent, amely nagyon intenzív munkát jelentett, és Bozman úr e, erről majd többet fog mondani. E, itt abba is hagyom, és átadom neki a szót, hogy egészítse ki az én előadásomat. Köszönöm szépen, mondja Boszman úr. Ahogy a kollégám helyesen elmondta, 2050-ig terjed az elképzelésünk, feltételezve, hogy az EU úgy növekszik, hogy az megfelelő a bolygó kívánalmainak is és, le, és lehetővé teszi, hogy Európa versenyképes marad. A erőforrás erő eh, hatékonyság egy nagyon fontos eszköze. Az itt megalkotott úti tervben számos mérföldkövet állapítottunk meg, illetve lépéseket, amelyeket 2020-ig el akarunk érni, és nagy, eh, nagyon sok konkrét intézkedés történt már most. Nem csak hosszú távra terveztünk, hanem nagyon konkrét tevékenységeket, lépéseket határoztunk el. Nem fogom kifejteni ezeket a tevékenységeket, csak néhány példát mondanék, mondanék amelyek érdekesek lehetnek. Szeretnénk segíteni a vállalatokat, hogy fenntartható működést folytassanak, és így is viselkedjenek, viselkedjenek hogy olyan termékeket állítsanak elő, amelynek van élettartam hatása, Számos ta tanulmányt készítettünk erről, és évvégére egy kezdeményezéssel is előállunk. Megvizsgálunk alapvető szektorokat, a házépítést, szállítást és az élelmiszeripart, amelyeknek különösen meg kell felelni fenntarthatósági kritériumoknak két-három év alatt, két-három éven belül. Továbbá bilaterális partnereinkhez fordulunk, és egyezményeket írunk alá velük, ezekről már tudnak. A Rio 20-as konferencia nagyon fontos, hogy ezt egy multilaterális keretbe illesz de az úti terv nem csak az a források megmentéséről szól, hanem a költségek megtakarításáról, és nem csak most, de hosszú távon, hiszen ez fogja segíteni a brazilokat abban, hogy gazdaságukat és környezetüket helyreállítsák. Nem az a döntés tehát, hogy most cselekedjünk, vagy várjunk addig, amíg a kritikus források kimerülnek, hanem most azonnal kell cselekednünk, és itt abban is, abba is hagyom. Köszönöm szépen. Elnök, köszönöm szépen. Tudják, hogy a következő napi rendi pont egy előadás. amelynek címét kivetítettük, a ketről, a kulcsfontosságú alaptechnológiákról. Az NV egyik jelentése alapján, illetve a bizottság eh, erőforrás gazdaságos Európáról szóló jelentéséről. Megkérdezem, hogy az elő, előadónak van-e befe, záró megjegyzése? Igen. Meghallgattam a bizottság képviselőnek két hozzászólását. Nyilván ez is hozzátesz majd a véleményhez valamit említettem, hogy milyen ütemtervel dolgozom majd, ezeket a megadott időpontban közzé teszem majd, eljutatom a bizottsághoz. Nos, 29-én, február 29-én fogom a, elkészíteni a ter- tervezetet, március, 20, március 8-áig lehet beterjeszteni a módosításokat, és március 28-áig fogjunk, fogunk erről szavazni. Hasznos tehát az, amit most hallottunk a bizottságtól, ez majd gazdagítja a véleményt ebben a rendkívül fontos és érzékeny témában. Köszönöm szépen! Már említette, hogy eh, mi a helyzet az időpontokkal, határidőkkel. Eh, február végén, illetve március elején vannak a fontos dátumok következő üléseinken. Most pedig beszéljünk meg kulcsfontosságú alaptechnológiák kérdését. Gabriel Krám van itt körünkben. Az ezzel a témával foglalkozó magas szintű szakértői csoport, Serpa csoportjának elnöke, ők egy előadással készült. Krán professzor úr el fogja nekünk mondani, hogy milyen eredményekre jutott. Amit említettem, a Serpa csoportot vezette, egyébként pedig civilben az atomenergia és alternatív energia csoport alelnöke Franciaországban volt, volt már az ITRE-ben is, de most itt jár, e, most ide látogatott el hozzánk. Krán úr, üdvözlöm Önt, megköszönöm, hogy eljött ide. Ön ír, és egyáltalán nem francia, ezt elmondom. Köszönöm még egyszer. Thank you, Mr. Chairman, and thank you. Köszönöm szépen, elnök úr, köszönöm tisztelt szakbizottsági tagok, hogy elmondhatom ma itt a következtetéseimet. A kulcsfontosságú alaptechnológikról foglalkozó magas szintű szakértői csoport júniusban nyújtotta be jelentését olyan körülmények között, amelyet ismerünk, az összes régió Európában az alacsonyan kvalifikált munkákat, de magas technológiai vetülettel járó munkákat is vesztünk el Európa szerte, tehát minden régióban, és attól félünk, hogy ha nem lépünk közbe, akkor ez a, ez a tendencia még gyors, még növekszik majd. Az eredményeink benne vannak a jelentésben, ezt elolvashatják, Ma sokkal inkább a jelentés kontextusáról, a háttérről szeretnék beszélni. A Horizon 2020-al kapcsolatban sok, sokat beszélünk majd még erről, de a DG régió is foglalkozik ezzel a kérdéssel, úgyhogy a mai nap során leginkább a háttérinformációkat szeretném átenni, átadni, az európai helyzetet szeretném felvázolni, elemezni, és remélem, hogy ajánlásainkat majd támogatni fogják tudni ezt követő. Azt hiszem, hogy körülbelül 20 percem van, és 20 diám, úgyhogy gyors leszek. Először is az kulcsfontosságú alaptechnológiák fontosságáról szeretnék beszélni, az Európai Unió társadalmi jellegű problémáira választ adhat ez hogy nagyon fontos tehát ezekkel foglalkozni, hogyha a régiókon belül meg akarjuk tartani a munkahelyeket. Utána arról fogunk beszélni, hogy Európának mik a hiányosságai, erősségei, illetve hogy ennek milyen hatása van. Nagyon fontos egyébként az alapkutatás és az alkalmazott kutatás közötti egyensúly. A Horizon 2020-ban majd erről is kell beszélni, azt is meg kell nézni, hogy a legfőbb, tehát a verseny társaink, legfőbb versenytársaink most mit tesznek, és utána beszélek majd a, az ajánlásainkról. Mik a ketek a kulcsfontossági alap technológiák? A mobil a, mobil te, a mobiltelefonok hátában ugye van egy kamera, ez a fotot, ez a fotonika képviselője, vagy ott vannak az, az érintésre érzékeny különböző érintő képernyők, ez is, ide, ez is ide tartozik a a kulcsfontosságú alaptechnológiához, vagy a különböző a különböző csipek vagy üvegek kérdése, a nanotechnológia is ide tartozik, a kamerák esetében, illetve a, a, a mobiltelefonok esetében e, ugyanez a technológia látható. Térjünk át egy másik termékre, egy bio medikai diagnosztikai termék, elektronikát láthatunk, a fluidix is megvan benne, itt a nanolitereket lehet mérni, a fotonika megvan benne, a biológiai elemek mérésére, illetve biológiai, technikai, aztán fotovoltaikus elemek, ugye Európa szeretne itt vezető szerepet játszani, nanotechnológia, elektronika, fotonika, nyilvánvaló ez is, tehát nagyon sok ilyen kulcsfontosság technológia van benne. Valójában minden vezető technológiai termék kulcsfontosság technológiák ötvözetére épül 2009-ben azt kértük, e, ezért kérték, kértük fel minket 2009-ben arra, hogy ezt vizsgáljuk meg. Kiemelném azt, hogy a termékek több kulcsfontosságú alaptechnológiára épülnek, hat olyan ilyen alaptechnológia van, amelyet, amelyeket kiemelten kezel a bizottság, és amelyek segíthetnek a társadalmi problémák megoldásában. Itt van egy smart car. Nos, ezeket a különböző eszközöket valahogyan kombinálni kell egymással, anyagokat is, termékeket is, például az, az új szintetikus gumiabroncsok, különböző a, a, ablaknyitó készülékek az autóban, fotonika is kell, ahhoz, hogy a világítás megfelelően hatékony legyen, illetve a száloptika is működjön. Biotechnológiára is szükség van az új szintetikus vagy a nanotechnológiára is, hogy rozsda mentes bevonatot kaphasson ez a smart autó. Visszatérek a mobiltelefonra egyetlen kettel kulcsfontosság alaptechnológián semmilyen terméket nem lehet elkészíteni, tehát üzenetem a bizottság felé, hogy integráltak kell kezelni a kulcsfontosság alaptechnológiákat. Tehát egyfajta multiket megközelítésre van szükség. A fotonikát kezeljük például prioritásként, a DJ IMSO foglalkozik ezzel, aztán nanotechnológiák, illetve a fejlegyártási technikák kellenek ehhez. Tehát a multiket megközelítést hangsúlyoznám. A Horizon 2020-as dokumentumban erre több utalás is történik. Sajnos ezt nem pontosan értem, kicsit túlságosan kicsit túlságosan bonyolult a megfogalmazás, mi egyetlen dolgot kértük, integráltan kezeljék a multiketeket, elektronikát, fotonikát a DG IMSO-ban, illetve a DG Research, a kutatási főigazgatóságnál, más technológiákért felelős, stb. stb. A ketek nem csak azért kellenek, mert fejlett termékeket lehet velük előállni, hanem az értékláncban is nagyon fontos szerepet játszanak. A különböző termékeket, különböző anyagokból termékeket állítunk elő, a termékek alapján például szolgáltatásokat lehet megvalósítani, és ezek a különböző problémára tudnak megoldást találni. Ott van az autógyártása, világítótestek, kapcsolatos technológia, illetve a nanoelektronika tévedés azt gondolni, hogy, hogy az értéklánc felső elemeire kell csak gondolnunk, nem pedig stratégiai kapacitást kell kiépíteni a ketek területén. Hogyha az értéklánc alsóbb részére nem figyelünk, akkor az egész lánc megroppan, és ez már többször látható. Tehát ilyen szempontból is stratégiai fontosságúak a ketek az Európai Unióban, és nagyon komolyan oda kell rájuk figyelni. Nézzük most azt meg, hogy a magas szintű csakértői csoport milyen elemzést készített. Számos két mutatót vizsgáltunk meg. Hol tart Európa? Itt a, ezen az ábrán azt, láthatjuk, azt láthatják, hogy milyen outputtal jelentkezünk, illetve hogy a szabadalmaknak mekkora a száma Európában. A zöld a zöld vonal a kelet-ázsiai szabadalmak számát jelzi, ugye ez elég gyorsan emelkedik. Valójában most már ők a ők rendelkeznek a legtöbb szabadalommal a világ szerte. Megnézzük a telekomipart, Európa sokáig vezető volt Alcatel, Ericsson, Siemens, Nokia. Ma a Huawei egy kínai, egy igazi kínai vállalat a vezető, akik még egy ENSZ díjat is nyertek, hiszen ők szabadalmaztatták a legtöbb terméket tavaly a világban. Tehát nagyon nagy tévedés azt gondolni, hogy hogy el kell felejteni ezek a keteknek ezt a részét. Láthatják a zöld vonalat, itt nincsenek megakadások, ez egyfolytában emelkedik ez a vonal. az a, az a vonal, amelyik egyfolytában csökkent az USA, és a harmadik vonal az Európa. Ez az adat egyébként két éves, 2010-ben jelent meg. Az, Euró, az USA próbált valamit tenni azóta már, hogy javítson a helyzetem. Európa jól áll kutatásban. Ha megnézzük a különböző kutatók helyzetét, az iparon kívül, akkor az első tízben vagyunk benne, a ketekben belül, belül is, meg az én szervezetem is benne van. Az európai ipar nak nem ilyen jó helyzete, ott van a nanotechnológia, az, e-, ezekben a, az első helyzetekben nincs európai cég, elektronika, mikroelektronika, itt két cég van, ST Microelectronics, ez egy olasz-magyar, olasz-francia cég, és az Ozram az elektronikában. A kutatási vezető szerepünket sajnos nem tudjuk a piacon verseny képességben viszont látni. Két példát hoztam a energia területéről, a bioetanol kérdésben, a másik pedig fotovoltaikus példa. Nézzük ezeket a, ezeket a, ezt az ábrát. A háromszögek mutatják a szabadalmak számát a ketek területén. Az elektronikus akkumulátorok számáról van szó, ez a, egy elektronikus autónak a szíve, lelke, úgy, így aztán nagyon fontos az, hogy ez, ezek megjelenjenek az európai autóiparban, a közlekedési iparban, stb. stb. nagyon fontos ez. Európának 31%-os a szabadalmi aránya, ez nagyobb, mint az USA-nak, és hát Ázsiához képest is nem rossz. Aztán a kör az ábrán a gyártási teljesítmény. Ázsiában ez 87 százalék, tehát a, az elektronikus akkumulátorok esetében a prototípus és a gyártás aránya 87 százalék, az USA 1 százaléka volt jelen, ugye ez egy két éves adat, Obama úr tevékenységének követ, következménye, mert ez már 4 ra ment fel. Európában pedig láthatják az arányt, majdnem 0 százalék. És nem valószínű, hogy ez változni fog mostanában. Miként lehet ezt a helyzetet megoldani? Erre az Egyesült Államok nagyon nagy pénzeket fordít. A fekete kör jelöli azt az összeget, amelyet elektro elemekre, elektroakkumulátorokra fordítanak. Az Egyesült Államokban 1,4 milliárdot injekcióztak bele az iparba azért, hogy olyan hogy képesek legyenek prototípusokat építeni. Ázsiában 2,5 milliárdot fektettek be a a akkumulátorokba, hiszen annélkül nincsenek elektromos autók. Európában az egész területet nézve a bizottság szerint 100 milliót költöttünk, mindössze két tagállam részvételével Németország és Franciaország voltak ezek. A vállalatok azzal szembesülnek, amikor arról döntenek, hogy prototípust építenek-e Európában, elektromos akkumulátorokban, az, arra, azzal kell számolniuk, hogy Európán kívüli kezdeményezésekkel felvenni a versenyt, és nem, nem Ázsiáról van szó, hanem az Egyesült Államokról. Soft Franciaországban volt az utolsó vállalat, amely ilyen akkumulátorokat gyártott az amerikai elektromos autóknak. 230 millió prototípust építettek Floridában, amely az amerikai energiai ügyi minisztériumtól 50%-os támogatást kapott. El tudják képzelni legvadabb álmaikban, hogy bármely tagállam azt javasolná, hogy 50%-os mértékben támogatja azt a gyártási projektet, amelyet egy vállalat vállal fel. A versenyjogi főigazgatóságnak nyilván sok beleszólni valója lenne. Um, a Chryslernél szintén 50 os támogatást kaptak az amerikai energiaügyi minisztériumtól kutatásra és fejlesztésre, nem gyártásra. Mégis Európa nem rúg labdába, e, és nem, egy, nem egyenlőek a versenyfeltételek sem, akadályoz minket. Olyan, akadályoznak olyan struktúrák, amelyeket korábban hoztak létre, E, és a versenyjogi igazgatóságnak kéne ezeket megvizsgálni. Hosszú távon e, Európa mindenképpen veszíteni fog ebben a versenyben. Vegyünk egy másik e, példát, a bioetanol előállítást. Európában nagyon nagy mértékben zajlik ez a tevékenység, jó helyünk van, 33%-os szabadalmi teljes, teljesítményünk van, te, előállítás tekintetében pedig megint csak semmi, szinte semmi. 5%-nál is kevesebb. Azt látják itt, hogy nagyon nincs összefüggés Európában a kutatás és az európai előállítás között. Ugyanígy, itt azt látják, ahogy haladunk, hogy az Egyesült Államok megint jobb pozícióba került. Az Egyesült Államok és Brazília nagyon sokat fektetett be az előállításba, egy példát mondok, csak az Egyesült Királyság eh, beindított egy vállalatot, az ineos amely egy eh, üzemet akart felállítani, Európából kért segíte, segítséget, nem kapott támogatást, semmifélét, és áttelepítették őt az Egyesült Államokba, ahol nagyon sok kölcsönt, garanciát és 95%-os eh, támogatást kapott megint csak lehetséges eh, forgatókönyv ez Európa számára, és akkor megnézzük a finanszírozást, 130 eh, millió eurót fordítottak a prototípus készítésére, és hogyha nagy eh, gyártó üzem lenne, akkor tíz, ezer, tízszer ennyire lenne szükség. El tudnák képzelni saját régiójukban, ahol a gyártás gyakorlatilag visszaesik? Ugyanez a helyzet minden az Európai Bizottság irányelveivel is, Eh, és a meglévő eh, eh, verseny, verseny, versenyjogi főigazgatásai gyakorlatban is. Végül pedig térjünk át a fotovoltaikára, amely egy rendkívüli példa, hiszen a fotovoltaikában Európa piac. Létrehozta a piacot a német, a spanyol és más tagállamok euromilliárdokat költöttek a piacok ki fejlesztésére, és lehetővé tették, hogy a vállalatok belépjenek. A piac 79%-át képviseli Európa, tavalyi adat, az egész világon 79%-át teszi ki. Ha mi vagyunk a piac, akkor nekünk kéne uralni ezt a piacot. A kutató kollégáink elmondják, megint a szabadalmakról szólva, hogy nagyon jó eh, helyzetet foglalunk el szabadalmak kérdésében, 79 százalék. Sajnos ezek a szabadalmak nem teremtenek munkahelyet, hanem az alapkutatásra fordított pénz nem, nem eh, teremt új munkahelyeket, csak újabb szabadalmakat. A szomorú valóság az, hogy eh, annak ellenére, hogy milyen a piac, és nagyon sokat fordítottunk támogatásra, mégis 13%-os mindössze az európai piac termelése, amelyet ázsiai vállalatok uralnak, és az Amerikai Egyesült Államok mindössze 5%-ban vesz részt. Ez egy egészen más kép. 13%-ban termelünk arra a piacra, amit mi uralunk. Ezen az ábrán azt láthatják, hogy 2001 és 10 között Európa nak hat vezető fotovoltaikai társasága volt, 2010-ben pedig már csak egyetlen. Nem, tudják, hogy, nem tudom, hogy tudják-e melyik ez a vállalat. Az ötödik alulról egy német cég, az a neve, hogy Q-Cells. A Q-Cells az a legutolsó, leges legutolsó európai cég, az első tíz vezető fotovoltaika gyártóiparban, bár a legnagyobb támogatások ellenére, amelyel a tagállamok a fotovoltaikát szeretnék elősegíteni, annak ellenére, hogy jelentős bizottsági program zajlik, nyilván a bizottság is el fogja mondani, mit akarnak tenni ezzel az iparággal. Már csak egyetlen egy európai cég van az első tízben, ez egy tavaly da, tavalyi decemberi adat. Félek, hogy mit kell mondanom hat hónap múlva, lehet, hogy már egyetlen egy e, európai vállalat sem lesz a felső tízben. A QSELF rengeteg veszteséget könyvelt el, és gyártása, gyárt, gyártási e, kapacitásának 50%-át készül áttelepíteni Malajziába. E, és ha ez megtörténik, akkor az első tízben nem lesznek már európai vállalatok. Nagyon egyenlőtlenek a feltételek, Hadd idézzem e, az Egyesült Államok kormányát és ipari szövetségek véleményét. E, Kína e, sérti meg legjobban a világ kereskedelmi veszteségeit. A kínai támogatások ellenére az Egyesült Államok tevékenységet indított, de ennek ellenére a tény ugyanaz, bármennyire is szeretnénk fotovoltaikai ipart és fejlett ipart Európában, gyakorlatilag lehetetlen, mivel a jelenlegi versenyjogi szabályok ezt eh, nem, nem teszik le, eh, lehetővé. Azzal kell szembenéznünk, hogy eh, Európa lesz a halálvölgye. Nagyon sokat kutatunk, de a piac és az európai vállalatok nem vesznek aktívan részt. Azt kell megnéznünk, hogy miként lehetne ezt áthidalni, és ez lesz a legfontosabb feladata a magas szintű csoport munkájának. A bemutatott példák mellett van még számos, beszéltünk egy másikról is a bizottságról, a világító testipar illetően Európában van két ilyen nagy ipar, a Philips és az Osram, de Kínában eltörpül a mi tevékenységünk az ő tevékenységi stratégiai jelentősége mellett és a támogatás mértéke mellett. Kína értékláncokat hozott létre, amelyel az utcai, az autovilágítási testek előállítását támogatják 50%-os mértékben amely lehető, egyelőre egyáltalán nem lehetséges számunkra. Láthatják az ábrán, és elnézést, hogy nagyon pici a betű, Kína létrehozta az LED városok, LED városok programját, én minden város polgármestere az, az, az iránt kötelezte el magát, hogy tízezer világító testet ledre cserél át. Az egyik provincia, egyik tartományban 9, Vandong tartományban 9 millió eurós projektet hajtottak végre, a teljes költségvetés megközelíti az 1 milliárd eurót. Erre válaszul a versenyjogi fő, főigazgatóság azt mondta, hogy megpróbáljuk pozícionálni az európai vállalatokat, és miután elgondolkodtak rajta, beindítottak egy három évre szóló 10 millió eurós programot, azaz évente 3 milliót fordítanak erre, egy olyan beruházási programra válaszol, amit most láttunk ugye Kínában. Nem tudom, hogy a kínaiak nagyon rosszul alszanak-e emiatt éjszaka, biztos nem nyugtalankodnak. Hadd menjek tovább. Azt kértük, hogy Európa hozzon létre egy hidat. Ehhez a következőre van szükség. Először is meg kell feleltetni a kutatási alapunkat technológiai építőkövekbe, meg kell adni a LEGO kockákat a vállalatoknak, amelyekkel felépíthetik a prototípusokat. Nem nekünk kell megcsinálni a prototípusokat, hanem a vállalatoknak a saját felszerelésükkel, de nekünk meg kell adnunk ehhez a LEGO kockákat. Van egy nagyon szép hogyha van egy nagyon szép közlemény és egy szabadalom, ahhoz meg kell ten, ten, adnunk a lehetőségeket. Támogatnunk kell a technológiai kutatást, másfelől, ahogy az Egyesült Államokban is és Ázsiában, Támogatnunk kell a termékfejlesztést Európában. A termékfejlesztés a legfontosabb része ennek az iparágnak. Nem beszélhetünk arról, hogy újraiparosítjuk a világot anélkül, hogy legyen prototípusépítési kép- képességünk. Meg kell vizsgálnunk a piacot, van-e érdeklődés iránt, és, de ez egy kétlépéses folyamat, tehát kísérleti tevékenységeket kell beindítani. Például az elektromos akkumulátorok esetében és egy, sok más területen, a biotechnológiában e, ilyen kísérleti e, tevékenységeket kell beindítani, és végül e, világ, világszerte versenyképessé kell tenni az iparunkat. Van itt egy nagyon fontos kérdés, ha megnézzük ezt a forgatókönyvet, bal oldalon ott van a tudásgeneráció, az alapvető kutatás, a közepén van az alkalmazott kutatás, és ahogy a jobb fele mozdulunk, ott látjuk a fejlesztést, a termékfejlesztést. És azt mondjuk, hogy ezt akarjuk csinálni, és nincs gazdaság, amely egyet értene ezzel, amely nem támogatja a kutatásfejlesztést, Soha nem hallottam még, bár, hogy bárki ellenezné, de fel kell osztani ezeket a területeket. Azt döntöttük, hogy megnézzük, hogy mi történik az Egyesült Államokban, amely jó, jó kis versenytárs, de mi történik Koreában, Japánban, mit tesznek ezek az államok ebben a három blogban, az alapkutatásban, alkalmazott kutatásban és a fejlesztésben. Következő dián láthatják is. Itt azt látják, felírtam minden adatot, Nézzük meg Koreát és az Egyesült Államokat. Ez a két ország, ha el tudják olvasni a betűket, a zöld jelzi a közfinanszírozást a kutatásban. Ez ilyen 24% körül van. Nagyon hasonló Koreában és az Egyesült Államokban. Japánban ez 22%. Ha megnézik a kék mezőt, a középsőt, az a alkalmazott kutatásra fordított mennyiség, amely 32% Koreában, 28% az Egyesült Államokban, 33% Japánban, és ha megnézzük a, a barna mezőt, az a fejlesztési támogatás, kutatásfejlesztés vállalatoknál, ezek mind közpénzek, mind, mindezek az államok 40 valahány százaléknyi összeget küld, fordítanak fel termékfejlesztésre. Nézzük meg a tagállamokat. Az átlag nagyon sok tagállamban, ahonnan OECD adatokat kaphattunk, az az volt, hogy 36%-ot fordítanak a tagállamok kutatásra, 45%-ot a alkalmazott kutatásra, és 20%-nál is kevesebbet a kutatás fejlesztésre a vállalatoknál. Amikor látják ezeket az adatokat, megértik, hogy hol, nyertjük, hol, hol veszítjük el a versenyelőnyünket. Nézzük meg a bizottság adatait. Nincsenek adatok. A legjobb adatok, amiket megkaptunk, az az volt, hogy a bizottság 19%-ot fordít alapvető kutatásra. Mindössze 19%-ot, nagyon kevés program zajlik. Nagyon sokféle módon megvizsgálhatjuk, mindig ugyanezeket a számokat kapjuk. Nézzék meg a Horizon 2020-as programot, és azon belül ezt a három kategóriát. Melyik kategória foglalkozik az alapvető kutatás? Az ilyen 30% körül van. Ha megnézzük a társadalmi kihívások rubrikáját, amelyet én sajnos nem értek, de biztos megértem majd később, az meghaladja az 50%-ot. És a kettő között van egy pici-pici rekesz a kutatásra, miként tudjuk gazdasági versenyképességünket fenntartani, amikor teljesen felfordítottuk ezt a modellt a világ másik részéhez képest. Ezt a kérdést szeretném önöknek feltenni. Semmi értelme nincsen, hogy mi az alapvető kutatást és publikációt támogatjuk, amelyet mások használnak ki, anélkül, hogy lenne saját alkalmazott kutatási központjaink. A kérdést, amit feltettem az ír biztosnak, nagyon könnyű volt megkérdezni tőle, hogy mik a, az alapvető kutatás és az alkalmazott kutatás cél, célkitűzései az EU-ban. Az Európai Bizottság egyelőre nem adott nekem választ. Hát remélem, hogyha itt van, itt van a biztos legközelebb, kérjék meg, kérdezzék meg tőle egyszerűen, nem menjek bele részletekbe, hiszen nagyon nagy költségvetésről van szó. Kérdezzék meg, hogy mennyit fordítanak alapvető és alkalmazott kutatásra, valami kutatásfejlesztésre látják, hogy ez teljesen a tete, feje tetejére fordult korához képest, vagy az Egyesült Államokhoz képest, e, és lehet, hogy nagy hibát követünk el. Ennek alapján láthatják e, a piros az európai ipar részvételét e, mutatja az Európai Bizottsági Programokban, egyetlen egy, irány, egy irányba hal, hal, halad lefele, azért, mert a programok finanszírozására nincsenek eszközök, 40%-ról 24% alá csökkent le az itt mutatott perióduson belül, belül. Lehet, hogy a 2020-as horizont, horizont programban már 15% alatt leszünk. A számok magukért beszélnek. Hadd térjek most rá egy másik javaslatunkra, hogy miként lehetne kiegyenlíteni a költségvetést, hogy az egészségesebb legyen, ahogy ezt a bizottságnak javasoltuk. Kombinálni kell a finanszírozást, mondtuk. Ezen a dián azt látják, hogy a híd egyik fele a technológiai versenyképesség, a második része pedig a gyártási kapacitás. Az egyiket a az állam támogatja, Ázsiában pedig magántámogatást élvez. A vállalkozásjogi és régió főigazgatóságok végezték ennek a munkának a dandárját. Jelentésünk végül európaiak által készült, mondhatják azt, hogy a világ többi részén lehet, hogy jobban tudják, Múlt éjszaka Obama elnök beszédet mondott, ebből kiemelnék pár dolgot. Ő azt elmondta, hogy, hogy oktatni kell a világ teljességét, de ha megnézik a második bekezdést, ott kiemeltem azt, hogy innovációra van szükség, és kiépítésre Ha ezt nem tesszük meg, akkor az összes munkahelyünket elveszítjük. Ezt az üzenetet szeretném átadni önöknek, és erre, ehhez támogatásra is van szükség. Az alapvető és az alkalmazott kutatás támogatásában, valamint a fejlesztés kutatá- támogatásában. Az elnöknek benyújtottak egy jelentést az amerikai vezetőségtől, nemrég jelent meg január 4-én a végleges formájában. Ezt azért szeretném bemutatni önöknek, mert azt mondtam Tezsani biztosnak, hogy ezt le kéne másolni. Először is azt írták, hogy a felfedezéseket ki kell menekíteni a halálvölgyéből. Ez nagyon érdekes kijelentés volt. Szerintem ez nekik már elég jól megy hiszen a finanszírozás 70%-át fordítják erre, mi pont fordítva, és ezért sokkal többet kell tennünk. Beruházni kell a technológiai infrastruktúrába, hogy a tudományból technológiai építőkövek legyenek. Fel kell gyorsítani a gyártási eljárást. Az Egyesült Államokról beszélünk, be kell fektetni a kutatásfejlesztésbe, közpénzeket kell befektetni ebbe, és be, kell ruházni abba, hogy túléphessenek a piaci kudarcokon. Ajánlásaink 90%-a elismétli ez az amerikai jelentés, amelyet az Obama kabinetnek gyújtottak be. Ha nem hisznek nekem, akkor hihetne, hihetnek az Obama szakértői csoportnak. Ezzel be is fejezem. Köszönöm szépen, hogy figyeltek, és nagyon szívesen válaszolok a kérdéseikre. Köszönöm szépen. Nagyon mély benyomást hagyott bennünk ez a, ez a prezentáció. Azt gondolom, hogy nagyon komoly aggodalomra ad okot ez a ez a sok következtetés, és az érvelés emögött pedig nagyon meggyőző. Megnyitom a vitát. Ha jól emlékszem, Daniel Kaspari javasolta, hogy napirendre tűzzük ezt a kérdést. Szeret, látom, mégse akar kérdést feltenni. Bertlang következik, szocialista. Ähm, Köszönöm szépen. A jelentésről, az ipari politikáról tárgyaltunk és vitáztunk az Európai Parlamentben. A jelentés világosan kifejtette és rámutatott arra, hogy az iparpolitika támogatása az európai értékterm előállítást kell, hogy támogassuk. Számos aspektusára utaltunk, a jövőbeli innovációs politikánkban eh, az értéklánc egészére jobban kell koncentrálnunk. Ez pedig eh, a, eh, az ajánlásokra válaszol, és ugye a Green Card, a zöld autó kezdeményezés alap kutatásoktól egészen a kereskedelmi forgalmazásig és új modellek kereskedelmi forgalmazásáig. Valóban igaza van önnek, előadó úr, jó megközelítésről van szó. Ugyanakkor, amikor önt hallgatjuk, azért azon is eltűnődünk, hogy az Európai Unió milyen mértékben, és tagállamai is, milyen mértékben kell, hogy mélyen a zsebükbe nyúljanak, és ezzel a vállalataikat támogassák. Itt valóban elméleti kérdésről van szó. Szóval van egy olyan adott tagállam, tagállam amely a nemzeti bajnokait támogatja szubvenciókkal, de hát ez kockázatos játék, mert nem lehet és nem szabad, hogy rossz döntéseket hozzunk. Ami az energiatechnológiákat illeti Franciaországban komoly ellentmondásokra is fényderült, és masszívan támogat például egy tagállam olyan technológiákat, Amely ilyen keresztül ugye komoly kritikák élik ezt a tagállamot és ezt a politikát. Nagyon nehezen tudnám elfogadni, hogy egy tagállam pénzt injektáljon iparágainak és ipari képviselőinek támogatására. A BSF-re utalt például. Nos, a vállalatok hogyan fognak reagálni? Hát ugye oda mentek, ahol legtöbb pénzt tudtak generálni, és bevételt tudtak generálni, de hát itt azért a a Q-Cells-el kapcsolatban is azon tűnődöm el, hogy hogyan viselkedik a Q-Cells a piacon ha egy piac vonzóvá válik más piaci szereplők számára is, hát akkor a versenyhelyzet előállt, sajnálhatjuk ezt, panaszkodhatunk, de a gazdasági rendszerünk így működik. De most koncentráljunk kifejezetten az akkumulátorokra. Ö, bemutatta az előadásában is, hogy hogyan működnek a dolgok. Mi az Európai Unióban ö, rendelkezünk egy nagyon jól fejlett akkumulátor iparággal, és számos szabadalmat is benyújtott az iparág, a 60-as, 70-es években pedig a vállalatok kifejlesztettek prototípusokat, akkumulátorokat, és Tudták, hogy ezzel majd komoly üzleteket is köthetnek, de úgy döntöttek, hogy ezt máshol teszik meg, mint Európában, és bezárták vállalataikat, gyárettségeiket. Sajnálhatjuk ezt most, de hát ugye a befektetések logikáját követték. A Johnson Control vállalat Európába is komoly pénzeket investált, és lehet, hogy ezzel valahol meg lehetne a tendenciát fordítani. Számos felelősségről van itt szó az államok, kormányok felelősségéről, a tagállam államnak, az államnak úgymond megfelelő kereteket kell létrehoznia a vállalatok számára, de a vállalatokat se felejtsük szem elől, mert maguk a vállalkozások döntenek, hogy az erőforrásokat hogyan affektálják, és egyáltalán hogyan fektetnek be. Köszönöm szépen én is az, a prezentációt, és valóban gondolat indító és ébresztő volt mindaz, amit hallottunk. Egy dologra nem igazán, egy dologot nem igazán értek az előadásából. Nos, az, hogy Európában vannak hiányosságok, az abból fakad, hogy az integrált politikák és megfelelő eszközök hiányoznak, vagy pedig megvannak a megfelelő instrumentumok, de a stratégiai döntések nem megfelelőek. Számos példával élhetnénk az FP7-es keretprogramra is utalt, például ugye a kutatási és innovációs keretprogramban az összeg hiányzik, vagy a stratégiai döntések nem megfelelők e keretprogramban, ahol a Galileót, az ITER-t e támogatjuk nagy mértékben, és valahol úgy reméljük, hogy az újraiparosítás, valamint az innovatív piaci részesedés kiinduló pontjává válhatnak. Vagy pedig arra gondolunk, hogy ugye az engineering, mint olyan megvan a mérnök szolgálat, de az ipari konzervativizmus túl erőteljes. Vannak olyan dolgok, amelyek valóban gondolat ébresztőek, az elektromos autók akkumulátoraira gondolok. A mi szakbizottságunk támogatta a dél dél-koreával való megállapodás megkötését, melynek hála a Dél-Koreában gyártott akkumulátorok bekerülhetnek az EU-ba. Tehát nem panaszkodhatunk arról, hogy az elektromos akkumulátorok Dél-Koreából érkeznek és rendelkezésre állnak, itt valahol az elektromos áram tárolásáról van szó, amely igen komoly kihívást jelent az elkövetkező évtizedekre. Ezt a politikai döntést hoztuk, tehát azt, hogy szabadkereskedelmi megállapodást kötöttünk Dél-Koreával, amely potenciálisan aláásta annak lehetőségét, hogy az ipari fejlődés Európában megtörténhessen. Itt most nem a szabadalmakra gondolok. Nem látom igazán a prezentációjában azt, hogy mi, ö, mi tudható be a ö, stratégiai döntéseknek, vagy esetleg az ipari aspektusok ö, alulfejlettségének. Itt most akár Kínáról beszéljünk, akár más országokról, mindig a közbeszerzés is ö, téma ö, lesz. Itt a kölcsönösség logikáját követjük, mely szerint fontos, hogy a harmadik országok, amelyekkel kereskedelmi tárgyalásokat kötünk, valóban megnyíljon az európai mm, piacok számára is. Ami az államháztartási nehézségeket illeti, bizony egyre kevesebb ipari politikai eszköztárral rendelkezünk. Egy olyan megközelítés, amely mondjuk a vállalatokat támogatná, mondjuk a megújuló erőforrásoknál, ugye ott a felvásárolt elektromos áramnál maga a fogyasztó fizet, itt valahol mi ez ellen harcolunk, de Európa például a kanadai megállapodásban az Ontario Energy Act-et kritizálja, mert szerint a helyi iparágak támogatása is megvalósulhat mondjuk Kanadában. Én azt szerettem volna az ön jelentéséből kidomborodni, látni, hogy mi az, ami a mi hibánk, tehát hogy képtelenek vagyunk az iparban megfelelő hátteret biztosítani, mi az, ami miatt maga a konzervativizmusunk, ami ö, hibás, és ö, milyen elemekre alapul az, hogy valahol itt most öngolt lövünk folyamatosan, és az ipar fejlesztését nem tudjuk felkarolni. Utolsó példa, Franciaországban 5 milliárd eurót a kutatási adójóváírásokra költ. Annak érdekében, hogy kutatást fejlesztést hajtson végre egy-egy vállalat. Rendben, ez így jól van, mint a jóváírás, de valahol a vállalatok nem az innovatív ö, ö, szektorokban kutatnak, fejlesztenek, hanem egyszerűen ö, a bankok és a biztosító társaságokba fektetnek be, amikor bizonyos adójóváírásokból megtakarítanak komoly ö, ö, milliókat. Ami a, a mérnökszolgálati aspektusokat illeti, bajnokok vagyunk, de aztán nincs olyan ellenőrzés, nincs olyan stratégiai politika, amelyen keresztül valóban egyenlő játékszabályok alapján léphetnénk föl világszinten. Kiváló volt az előadás, és remélem elnök úr lehetővé teszi, hogy a prezentációt is megkapjuk. Rendben, ez a kis könyvecske nagyszerű, de a prezentációt szeretnénk tudni, és az elnök úr megerősíti, hogy valóban rendelkezésre áll majd a prezentáció a tagok számára. Helmut Schulz. Ich möchte mich auch ganz, äh, aus Jó magam is. Szeretetet, szeretettel szeretnék köszönetet mondani az előadónknak kiváló előadásához. túlmegy nagyban mindazon kérdéseken, amelyekkel mi foglalkozunk itt a szakbizottságban, hiszen mi a kereskedelmi politikákról tárgyalunk, ugye itt adó politikáról, gazdasági és pénzügyi politikákról van szó. Nehéz időket élünk, és bizony el kell tűnődnünk azon, hogy mindannak alapján, amit ön is előadott itt, most hogyan kellene eljárnunk. El kell azon is gondolkodnunk, hogy egy vállalat miért fektet be egy olyan területbe, amelybe a éppen úgy dönt, hogy be, befektet, aztán a piacok erre hogyan reagálnak, és ezen túlmenően más gondolatokat is ébresztett bennünk az előadás. Vajon hagyjuk-e, hogy az iparpolitikák és vállalatok az orrunknál fogva vezessenek minket, vagy pedig valós ipari perspektívákat szeretnénk Európa számára megnyitni, például a kutatás területén vajon hová fektetek be? Melyik területre investálok vállalatként? Hol találok piacot, tartós piacot Európában? Mi itt a külkereskedelemi szakbizottságban vagyunk, és külkereskedelmi aspektusokat vizsgálunk. Ön pedig igen statikusan járja körül a fotovoltaikus piaci igényeket például Európával kapcsolatban? ugye vannak olyan vállalatok, amelyek technológia, ezen technológiára épülő termékeket vezetnek be a piacra, és szerintem az eladás e tekintetben egy kicsit statikus, túl statikus volt, és valahol a jövő távlatait nem nyitja meg. Rendben, nincs nekem azzal semmi gondom, hogy a kínaiak több mondjuk akkumulátort, elektromos akkumulátort szállítsanak nekünk, ugye komoly milliárdok, Európa, kínai milliárd munkavállaló gyártja le ezeket a termékeket, de hát valahol garantálni kell, hogy méltányos cserekapcsolatok valósuljanak meg, és számunkra is megnyíljanak a kínai piacok. Hogyan lehet ezt megvalósítani? Hogyan lehet olyan feltételeket létrehozni tartósan a, a, a gyártás számára, és figyelembe véve az erőforrások rendelkezésre állását is, hogyan lehet kiegyensúlyozni a kereskedelmi kapcsolatokat tartós módon ezt kellene szerintem valóban megválaszolni, mint kérdést, hogyan lehet a kölcsönösséget gazdasági szükségletek szintjén megteremteni, ami pedig a kereskedelem politika tartós iránymutatásait illeti, ugye ön a Horizont 2000-es program, 2020-as programra utalt, ha jól értettem, és mi szak, szakbizottságunkban tartósabban kell, hogy, hogy mm, gondolkodjunk. Afrikára ön nem utalt az előadásában, de mégis Afrika a fő kontinens, ahol az alapanyagok kitermelésére tartósan sor kerül majd, és hát a piacoknak erre is gondolniuk kell, az e- a helyi, helyben élő embereknek is meg kell nyitnunk a piacokat, és tartósan kell, hogy ők is előnyeit élvezzék mindazon termékek gyümölcseinek, amelyeket kitermelnek helyben. Az európai kereskedelem politikára kell gondolnunk, és más kulturális közösségek hogyan képesek kiaknázni a termékeik adta lehetőségeket, de olyan termékekét is, amelyeket másút gyártanak. A termelési láncban komoly dolgokat kell átgondolnunk, és várjuk a brosúráját. Köszönöm szépen, most a bizottságot fogjunk meghallgatni. Nagyon-nagyon kíváncsiak vagyunk az ő véleményükre. Azt hiszem, hogy most önöket akasztják. Tessék, Sophie Miller. Köszönöm szépen. Először is megköszönöm Krem professzor úr előadását. Nagyon jó volt az együttműködésünk az elmúlt évben, és tudom, hogy nagyon komolyan, hogy, nagyon komolyan veszük mi is a cash e stratégiát, a 2020-as stratégiában, ezt is belevettük az in, innovációs stratégiába is, és igazán prioritásá vált a bizottság új újraiparisító stratégiában. Jelenleg készítjük a jelentése való válaszunkat, egy nyilatkozatot szeretné megjelenteni áprilisban, vagy márciusban, vagy áprilisban, és ezt majd a tanács felé is eljutatjuk, és próbálunk itt egy holisztikus megjel, megközelítést megjeleníteni, azzal kapcsolatban, hogy megvannak a megfelelő eszközeink, a Horizon 2020-ban megvannak a különböző finanszírozási lehetőségeket, amelyeket már egyébként úgy alakítottunk, hogy a keteket is figyelembe vesszük. az innovációs finanszírozásban a ketek képezik a beruházási prioritást, tehát alkalmazkodtunk a Horizon 2020 a kutatás egyensúlyának átszervezését is kitűzte célként a gyártás felé, illetve nagyon fontos az is, hogy a hogy például a kereskedelmi politikát is, és egyéb kérdéseket is ennek fényében változtassuk meg. Tehát próbáljuk azt megvalósítani, hogy a, a gyártást, az előállítást visszahozzuk Európába, hiszen a kutatásfejlesztés és a gyártás előállítás összefügg egymással, fontos, hogy mind vezető szerepet játszon. Langeónak is köszönetet mondok, nagyon fontos az, hogy tényleg a teljes értéklánccal foglalkozunk, ez is egy eléggé újszerű megközelítés, tehát technológiai fejlesztőkre is vonatkozik ez, a különböző új vállalatokra, illetve a downstream felhasználókra is. Professzor Krén úr Krén úr és más szakértők segítségét kérjük, hogy a technológiai szükségleteinkre jobban rávilágítsunk. Nem elégséges a technológia fejlesztését nyomon követni, meg kell nézni azt, hogy pontos, mire, pontosan mire van szükségünk, hogy a megfelelő eszközeinket ki tudjuk fejleszteni, és hogy a megfelelő európai szereplőket tudjuk támogatni. Köszönöm szépen. Elnök, köszönöm. Nagyon-nagyon érdekes és fontos vitán vagyunk túl, most pedig ismételten megadom a szót Kren professzor úrnak, hogy reagáljon kollégáim kérdéseire, megjegyzéseire, illetve a bizottság válaszára, ha ezt egyáltalán válasznak lehet minősíteni. Köszönöm elnök úr, és köszönöm a szakbizottságnak a meghívást. Hadd menjek visszafele. Egyetértek Solc úr megjegyzéseivel arról, hogy meg kell nézni a kereskedelmi áramlatokat, az egyen, egyensúlyt, a struktúrás politikát, aki arról beszélt, hogy nem gond az, hogy Kína nekünk adja el az akkumulátorokat, az azt mondanám, hogy most a kecről beszélünk, <clears throat> tehát hogyha valaki egy pici ledet eh, egy eh, lámpatest egy részét eladja önöknek, és két, két évvel később már csak az egész izót tudják eladni, és még két évvel később már integrált elektronikával tudják azt eladni, mert így fejlődik a, az elektronika. A nagysebességű vonatoknál is ez történik. Egy kis csipből indulunk ki, és leg, egy ekkora kis kocka méretű, és most már egy hatalmas nagy integrált modult kell lehelyet megvennünk. Mutasság azt hinni, hogy nagyon sok hely van a értéklánc tetején. Az emberek megeszik ezt a, az értékláncot, elfogyasztják, és ezt nagyon sokszor láttuk. Egy autó miben különbözik a régebbiektől? 80%-a ma már e- elektronika és hogy ezeket előállíthassuk a jövőben, e, mi nekünk kell kezelni az akkumulátorokat, hiszen az, e, az <clears throat> autó maga az elektronika, ha nem, milyen, ha nem mi kezeljük a, e, az akkumulátort, akkor elvesztettük a versenyképességünket. Ha megtartjuk a értéklánc erején az, elej, az erőnket, akkor ha ezt nem sikerül, akkor később nagyon sokat veszíthetünk például az a testekben dolgozó vállalatok, a Philips és az Ostram tudják ezt. Ez lenne az én válaszom. Az értéklánc eleje nagyon fontos a fenntarthatóság szempontjából, sokkal fontosabb, mint a vége. Örömmel hallottam Zsadó úr megjegyzését na- nagyon igaza volt azzal, amikor megkérdezte, hogy, hogy vajon a mennyisége a stratégiai döntés. Hadd menjek vissza egy diára, hadd mutassam meg újra. Két kívánság van itt. Az egyik, hogy miként lehetne fejleszteni a technológiai versenyképességet a mi iparainknak. Tehát nem az ipart magát, hanem hogy miként lehet fel, felépíteni ennek az ipar, iparágnak az er-, erőit. A Horizon 2020-as pro, program tesz javaslatokat, nagyon észszerűeket. Sajnos azonban, ahogy én is mutattam önöknek, tetejére fordították. 80-90%-ot fordítanak az alapkutatási kérdésekre, és csak egy nagyon pici töredékét az alkalmazott kutatásra. Ez lenne a stratégiai döntés. Nem lehet csendben maradni ilyen adatok figyelembevételével, amit itt látnak. A, láthatják, hogy a legfejlettebb országok, amelyek nagyon sikeres gazdaságok is, közpénzeik legalább egy negyedét, negyedét fordítják alapkutatásra, és nem kevesebbet az alkalmazott kutatásra és fejlesztésre. mérnökképzés az Egyesült Államokban kevesebbe kerül, mint a Fraunhofernél, és sokkal kevesebbe kerül, mint a kutatás fejlesztés. Ilyen az élet. Sokkal egész, egészen más munkát is kell végezni. Ezt, lát, ezt láthatjuk a világon, Koreában, Egyesült Államokban, Japánban, és nagyon sok más országban. Megnéztük Tajvánt és másokat is. Az a tény, hogy a bizottság pont a fordítottját javasolja, a Horizon 2020-as programban, azt még tovább kéne vitatni, és egyetértek önnel, ez egy stratégiai döntés. Akár ha versenyképes Európát akarunk, akkor a 2020-as stratégiában meg kell vizsgálnunk ezeket a költségvetési tételeket, az alapkutatás zsebét, amit nagyon egyszerű megvizsgálni, ami 30 valány százalék, 30 valány milliárd, eurót tesz ki, az, i, az ipari vezetési zseb pedig sokkal kisebb doboz, a társadalmi változtatások meg egy hatalmas e, kiadási tétel. Egyetértek önnel, meg kell néznünk a meghozott stratégiai döntéseket, és ezek a döntések nagyon brutálisak. Akarunk-e Európában munkahelyeket, és hogyha igen, meg kell néznünk, hogy más gazdaságok hogyan jártak el. Ezt a kérdést teszük fel a bizottságnak. A CIR-ről eh, kapcsolatban nem tudok beszámolni, ez egy francia eszköz. Vissza Lang úr megjegyzésével egyetértek az értéklánc fókuszával, pont ezt kell megvizsgálnunk. Ebben a jelentésben nem foglalkozunk igazán olyan kérdésekkel, melyek a gyártási kapacitással foglalkoznak, hanem a versenyképesség fejlesztését nézzük meg ezekben az iparágokban, és nem félünk támogatni a termékfejlesztést. Az nagyon eltér a, terme- a termelés támogatásától, minden fejlett gazdaság felismerte, hogyha a prototípus szakaszában megragadjuk a terméket, akkor a gyártás követni fogja. Ezért az Egyesült Államok Energiaügyi Minisztériuma e, e, pont ezeknek a vállalatoknak adta meg a lehetőséget, hogy a prototípus után fejleszteni tudjanak. Egyetértek tehát önnel, az egész láncolatot kell megnézni, de amit nem tehetünk meg tovább az az, hogy elfogadjuk, hogy mi kapjuk a programokat, amelyek, olyan programokat kapunk, amelyek annak a spektrumnak a végét jelentik, csak a tudás előállítását. A tudás előállítása önmagában ind, ipari politika nélkül, fejlesztési igények nélkül nem fog munkahelyeket teremteni, és ezt nyilván mindenki felismeri bátornak kell lennie tovább menni. Köszönöm szépen. Köszönöm, elnök úr. A bizottságnak végül azt mondom, hogy a magas szintű csoport számára nagyon érdekes élmény volt ez, és nagyon szívesen beszéltünk a versenyjogi főigazgatással, főigazgatósággal, de az ő elképzelésük nagyon érdekes, izgalmas volt számunkra, és nagyon szívesen működtünk velük köz együtt. Köszönöm, mondja az elnök, nem kell aláhúznunk a jelentés fontos részeit és annak ajánlásait. Figyelemmel az Európai Unió gazdasági helyzetére, amely tudásalapú gazdaság, és a EU gazdaságának versenyképességére, amelyben nincs kapacitás arra, hogy nagyon fontos feladatokban részt vegyünk. Nagyon fontos volt ez az előadás is, amely kihívta a bizottságot, dobta a kesztyűt, hogy meggyőzőbb politikai változtatásokat eszközöljön ezekben a kérdésekben. Köszönöm szépen! Ez az délelőtti ülésünknek a vége. Három órakor újra találkozunk.